akiket érdekelne ez a petíció, szintén nem tudnak itt lenni. Tehát éppen ezért szeretném a saját magam nevében, a petíciót benyújtó nevében, valamint a kollégák nevében kérni ezt. A titkársággal már beszéltem erről, tehát hogyha nem ellenzik, akkor ezt a petíciót szeretném, hogyha novemberben el, november eltolnánk. Elnök, azt hiszem, hogy nincs ezzel probléma, de mégis szavazásra bocsájtom, ha nincsen kifogás akkor ezt a módosítást elfogadjuk a napirendet illetően, és így módon elfogadottnak tekintjük a napirendet. A napirend második pontja a 2010. július 15-e ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincs kifogás, akkor ezt elfogadottnak tekintjük a korábbi ülésjegyzőkönyvének elfogadásáról van tehát szó. Ami az elnök közleményét illeti, tájékoztatnám a kollégákat, hogy Wieland úr Ausztriában van misszión, tehát elnézést kér a távollétért, nem lesz velünk ma délután. Előre bocsájtom, hogy a szavazások után következik egy rövid beszámoló a módosítók szerzői részéről, és ezután üdvözöljük az Európai Bizottság alelnökét, Sefkovics biztos urat, aki első ízben látogat el szakbizottságunkhoz. Ahogyan mindenki tudja, Sefkovics biztos úrnak elküldtünk egy listát kérdéseinkkel, amelyeket figyelmébe ajánlunk, és remélem, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni fog. Körülbelül egy órát tölt majd velünk, tehát így módon szabályozok felszólalásaink idejét, annak érdekében, hogy a biztos úr be tudja mutatni politikai irányvonalát, és párbeszédet tudjon folytatni a bizottságunk tagjaival. Ezen kívül a biztosnak elküldtük a 2009 tizedikei petíciót, amelynek az jogsértési eljárás felülvizsgálta a témája, és a kiadott dossziéban az ezzel kapcsolatos dokumentumot meg lehet találni. Sefkovics biztos felszólását követően megnyitjuk a vitát a petíciókkal kapcsolatban, egyes petíciót aláírók jelenlétében különösen az, akit említem, akik a 10-es petíciót, valamint a 11-es petíciót, továbbá a 12-es petíciót írták alá. Ezt követően a 18-as pontban megvizsgáljuk Hank és kolléganő jelentését, a parlament tanács és, bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés, az európai ombudsmannal is foglalkozni fogunk, és szeretném előre bocsájtani, hogy jelentős fejlemény történt az Európai Bíróság ítélete révén a Bajorország éger ügyben néhány már megsziládult szabályt ez módosított, ez az ügy. Holnap a koordinátorok ülése után a 16-os pontban foglalkozunk az olaszországi tényfeltáró látogatással, ezt a jelentést el kell fogadni, és aztán lesz egy vita a polgári kezdeményezésről, délután pedig többek között az AFKO szakbizottsággal lesz egy ülésünk, a tagállami parlamenti képviselők részvételével. A holnapi ülést illetően jelen lesz a 21-es napi rendi pontban szereplő petíció aláírója. Ez az európai parlamenti választásokat érinti. Ezen kívül az 56-os B pontban szereplő petíciót töröltük a listáról, mert új információkat kap, kapott a petíció aláírója. Most pedig, ha nincs egyéb közlemény vagy bejelenteni való a kollégák részéről, tessék kolléga! Az egyebek napirendi pontot illetően van-e már itt valami ezzel a ponttal kapcsolatban holnapra itt a 16-os, 17-es petícióról van szó, a holnapi 54-es petíció, amit szeretném kérni, hogy a következő ülésen az elpetíciók között tárgyaljuk ezt a petíciót mert én ismerem a pontos hátterét ennek, például Spanyolországban a kis sajátításokat, és ebben az összefüggésben jogsértési eljárással, illetve költségtérítéssel zajlik ez az ügy. Éppen ezért jó lenne, hogyha ezt a petíciót az E petíciók között tudnánk tárgyalni a következő alkalommal. Elnök, köszönöm. Köszönöm a kollégának hogy emlékeztetett erre, hiszen minden egyes alkalommal el kell ismételnem, hogy a B mellékletben szereplő petíciók ott is maradnak, hogyha nincsenek észrevételek a kollégák részéről. Tehát térjünk át az ötös pontra. Az Európai Ombudsman 2009 évi tevékenységéről van szó. Nedelcseva kolléga az előadó, vannak módosítók. Hogyha a kollégának nincsen közölni valója, akkor rögtön át is térnénk a szavazásra. Tehát közvetlenül át is térhetünk a szavazásra. Egyetlen módosító van, amelyet a 16-os bekezdéshez nyújtottak be, szavazásra bocsájtom, tehát ezt a módosítót mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig az ekként módosított jelentés mellette, ellene, tartózkodás Egy tartózkodással elfogadtuk. Most pedig az ekként módosított állásfoglalás tervezet mellette ellene tartózkodás elfogadva továbbra is egy tartózkodással. Köszönetet mondok Nedelcsava kollégának a végzett munkáért, térjünk át a hatos számú napirendi pontra. Az Európai Ombudsman által az Európai Bizottsághoz intézett ajánlás tervezet ügyében, a 676 per 2008-as számú panasz ügyében külön jelentésről van szó. Palja Deli, az előadó kérdezem, hogy hozzá kíván -e szólni. To all the members of this uh, committee for their um, contribution. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen a, a, a bizottság tagjainak a munkához való hozzájárulásokat, és végeredményben ezt a jelentést most, hogy módosítottuk, úgy, úgy tudjuk elfogadni, mint hogyha a teljes elképzelést most igazoltnak látnánk. Tehát ez vonatkozik az ombudsman munkájára is, és gondolom, hogy ez nagyon jó példa erre, és a bizottság látja, hogy helyesen folytattuk le a munkát. Van-e valamiféle javaslat, illetőleg most fogunk legelőször szavazni ezzel kapcsolatban. Nem igazán tudom, hogy ahhoz szól, hogy mit kell tenni. Nincs módosító, tehát csupán az elsőlásról szavazunk. Felszólást kért Bazeszkó kolléga, elnyik jelentéstevő. Uh, Én valójában csak azt akartam mondani, hogy nincsenek módosítások, és uh, tekintve, hogy nincs módosító uh, javaslat, ez azt jelenti, hogy valójában elfogadjuk ezt a módosított verziót. Szóval nem szavazásra bocsájtom tehát a jelentést. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? A jelentést elfogadtuk egy tartózkodással. Köszönöm Paliadeli kollégának és Baszeszku kolléganőnek. Áttérek a hetes napi rendi pontra. Vélemény az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről. Jó magam vagyok az előadó. Egy módosító van, amely egy kompromisszum eredménye, én és Meyer kolléga nyújtottunk be módosítót, szavazásra bocsájtom tehát ezt, ha nincs felszólaló, ezt a kompromisszumot. A négyes bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, egy tartózkodással. Szavazásra bocsájtom a véleménytervezetet mellette, ellene, tartózkodás. A véleménytervezetet elfogadtuk egy tartózkodással. Tehát ezzel lezártuk a szavazásokat, és át kell térnünk a meghallgatásra Sávkovics biztos részvételével, amit már előre bocsájtottam, hogy 15 óra 30-kor érkezik, mi gyorsabbak voltunk a tervezetnél. Nem tudom. Chiedo scusa, faccio una consultazione con... Elnézést kérek, kollégáim, a konzultálok. Mi informano che il commissario... Tájékoztattak, hogy a biztos úr lehet, hogy előbb tud érkezni, tehát néhány percre a szakbizottság munkáját felfüggesztem, amíg a biztos úrra várunk. Allora, colleghi, se prendete posto... Kollégák, kérem, foglalják el helyüket. Köszönetet mondok Maros Sefkovics alelnök úrnak, hogy ellátogatott hozzánk alelnökő, aki az intézményközi kapcsolatokért felel, és az administratív ügyekért. Szeretném bejelenteni, hogy Sefkovics biztos úr hivatalosan is nagy figyelmet tanúsított szakbizottságunk iránt, kezdetet kinevezésétől fogva, kezdetektől fogva úgy vélte, hogy meg kell hallgatnia a szakbizottságunk által kifejezetteket, amit sajnos az Európai Bizottság általában nem tesz meg. Nagy örömömre szolgált, hogy júliusban találkozni tudtam a biztos úrral, és a figyelmébe tudtam ajánlani néhány kérdést, amivel, amelyekkel többször is foglalkoztunk, az alapkérdéstől kiindulva, azaz, hogy nagyobb együttműködésre lenne szükség szakbizottságunk, valamint az Európai Bizottság között együtt értékeltük annak szükségességét, hogy különböző kommunikációs csatornákat hozzunk létre, és hasznosabbá, funkcionálisabbá tegyük ezt a kommunikációt, ami üléseinken zajlik. Most szeretném megadni a szót a biztos úrnak, ezt követően pedig lesz idő arra, hogy kérdéseket tegyenek fel neki, amire ő majd azt követően válaszolni fog, tehát biztos úr megadom önnek a szót, és még egyszer köszönöm a jelenlétét. Thank you very much, um, uh, Madam President, thank you. Köszönöm szépen, uh, elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást. Megpróbáltam túllépni az eddigi gyakorlaton, illetve a sorompokon áthaladni az utcán azért, hogy végül is eljussak ide, és részt vehessek ezen a mai ülésen. Nagyon örülök tehát, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm azt is, hogy támogattak, illetve érdeklődnek az európai állampolgári kezdeményezésben, hiszen ez az egyik kérdéses ügy, nagy tisztelettel állok rendelkezésükre. Megkaptam a kérdéseket, amelyek általában az állampolgári kezdeményezéshez kapcsolódnak. Szeretnék erről röviden egy-két szót szólni, elmondani, hogy hogyan fogunk tovább lépni a jövőben, és hogyan fogunk együttműködni az Önök szakbizottságával. Remélhetőleg az év végéig lezárul majd ez a dosszié, és elfogadhatjuk az európai állampolgárok kezdeményezést. Nagyon elfoglalt voltam tavasszal ezzel a kezdeményezéssel, nagyon sűrű volt a program azért, mert a bizottság azt akarta, hogy a spanyol elnökség felgyorsítsa a javaslat előkészítését, és intenzív vitákat folytattunk a tanácssal. Egy általános politikai megállapodásra jutottunk a tanácssal ezen kérdésekben. Szeretnénk, hogyha jó lenne a rendelet, egy olyan rendeletet kívánunk elfogadni, amely segít az európai állampolgároknak abban, hogy kommunikáljanak a, az intézményekkel, és a nyár során megtörtént a jelentéstevők kinevezése, nagyon gyümölcsöző párbeszédet folytatunk. Nézzük, hogy jelenleg hogy is alakul a helyzet, mi is a hivatalos álláspont, és melyek azok a területek, ahol előrelépés történik. Ahogyan önök is tudják, eléggé lakonikus a szerződés. E, ebben a kérdésben azt mondja, hogy aláírásokra van szükség jelentős számú tagállamtól. Mit jelent az, hogy jelentős számú tagállam, és hogy kell összegyűjteni az aláírásokat, konkrétan egy millió aláírást? Tehát, hogyha a tagállamok számát veszük figyelembe, hogy mi is itt a mérvadó, akkor általában ez egyharmad a mérvadó szám. Azért mondjuk azt, hogy egyharmad, mert általában ez mutatkozik a Lisszaboni szerződésben, általában a tagállamok egyharmada kell, hogy megegyezzen um, például a megerősített együttműködés esetében, illetve a szubszidiátási ellenőrző mechanizmusban is egyharmad, a tagállamok egyharmadára van szükség. Amikor a tagállamok egyharmadáról beszélünk, akkor ez fontos, mert azt szeretnénk, hogy ez az európai kezdeményezés valóban európai legyen, nem regionális kezdeményezést szeretnénk. Ha már kilenc tagállamról van szó, akkor valóban európainak nevezhető ez a kezdeményezés. Miért ragaszkodunk hozzá? Nos, azért, mert a kezdeményezés alapján a javaslatokat, a jogszabályokat felül kell vizsgálni, vagy felül vizsgálhatjuk, olyan jogszabályokat, amely, amelyek mind a 27 tagállamban érvényesek lesznek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy megfelelő alapokra helyezzük mindezt, és támogassanak a tagállamok. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az Európai Parlamentben pontos válaszokat várnak kérdésekre. Például, hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy egy adott tagállam része az egyharmadnak, vagy sem. Nos, nehéz vitákat folytattunk ebben a témában azért, mert a kiinduló ötlet az az volt, hogy 0,2%-a legyen az, az állampolgároknak, de ez teljesen más jelent egy nagy tagállam, mint mondjuk Németország, esetében, illetve kisebb tagállamok esetében, mint mondjuk Luxemburg. Tehát valami olyan helyzetet kellett kialakítani, ahol kiegyensúlyozódik ez a különbség. Az Európai Parlamentet vettük modellként, és egyszerűen a képviselők számát felszoroztuk, és így eljutottunk egy, egy olyan számhoz, amely kiegy, kiegyenlítődött képet mutat. Luxemburg esetében 1000-ről 4000-re emelkedett az aláírások száma, Németország esetében viszont 72.000-re csökkent. Ami pedig a minimum korhatárt illeti, és tudom, hogy az Európai Parlament nagy mértékben támogatja azt, hogy a fiatalok is részt vegyenek az ilyen jellegű folyamatokban. Sajnos az Európai Unióban csak egyetlen egy ország létezik, Ausztria, aki, amely ország 16 életkorra, 16 évre teszi a szavazási határt, más tagállamokban ez 18. Tehát nagyon nehéz olyan állampolgároknak az aláírásait begyűjteni, akik nem szavazhatnak, ezért a szavazati életkort határoztuk meg kritériumként. Nézzük most, hogy hogyan is működik ez a kezdeményezés, milyen mechanizmusok húzódnak a háttérben. Hallottuk önöktől, a képviselőktől és az állampolgároktól azt, hogy egy felhasználóbarát mechanizmus szeretnénk. Nézzük tehát, hogy a regisztrációs folyamat, az aláírások gyűjtése, igazolása hogyan történik. Először is a következőt ajánljuk. A kezdeményezés csak akkor indulhat el, hogyha a bizottság hivatalos honlapján ezt regisztrálják. Miért? Mert akkor ez így átlátható, ehhez minimális adatok szükségesek, tehát ahhoz, hogy megtörténjen a regisztráció, a kezdeményezés neve, célja, a szervezők neve, és a finanszírozási információk is természetesen, hiszen ha már átláthatóságról beszélünk, akkor fontos tudni, hogy egy adott kezdeményezés milyen finanszírozással történik. Amint ez megtörténik, akkor a szervezők hozzáfoghatnak az aláírás gyűjtéshez. Óvatosan kell eljárnunk, és óvatosan kellett eljárnunk, amikor a legjobb mechanizmus próbáltuk felállítani. Ugye felhasználóbarát folyamatot kívántunk létrehozni, ugyanakkor a visszaéléseket ki szerettük volna küszöbölni. Nem akartunk egy olyan platformot létrehozni, ahonnan esetleg Európa ellenes támadásokat is indíthatnak a szervezők, vagy esetleg európai értékek ellen léphetnek föl. Szerettük volna azt is megakadályozni, hogy mondjuk ezt a platformot arra használják fel, hogy kigúnyolják -e Európát, illetve az európai intézményeket. Ezért egy első szűrőt vezettük be, ami már megakadályozhatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek ellentétesek az európai értékekkel, vagy amelyek nem bizonyulnak komolynak. Nehéz volt a vita, amely alapján meghatároztuk, hogy melyek az elfogadható kezdeményezések. Itt különböző iskolák alakultak ki, így fogalmazhatnék. Voltak olyanok, akik teljes körű ellenőrzést kívántak megvalósítani, már az egész folyamat elején, mielőtt aláírásgyűjtésre került volna sor. Mi úgy éreztük, hogy ez túlságosan nehéz lenne, nehéz a döntéshozatali folyamatot elindítani ilyen formában, hiszen itt a, felmerül a kompetencia kérdése, előfordulhat az is, hogy a bizottság, illetve a testület, nem, a kollégium nem egészen biztos abban, hogy mi a célja egy-egy kezdeményezésnek. Ezért bevezettük az elfogadhatósági ellenőrzési mechanizmust, ez egy szűrő, a tanácsa való konzultációt követően azt mondtuk, hogy a 100 aláírás lesz a küszöb, itt történik meg az elfogadhatóság ellenőrzés, eredetileg ez 300 ezer volt ez a szám. Itt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament jelentéstevői konstruktív ötletekkel rukkoltak elő, ezeket megvizsgáltuk, illetve most folyik ezeknek a tárgyalása, a következő ülésen beszámolunk majd róla. Gondolkozunk azon is, hogy egy negatív azonosítást kezdeményezzünk a regisztráció során. Ez azt jelenti, hogy nem regisztráljuk a kezdeményezést akkor, hogyha az e értékeinkkel ellentétes az, vagy hogyha nem bizonyul komolynak, és nem regisztráljuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek terén nem a bizottság hatásköre a javaslatkészítés. A jelentéstevőknek ezt szeretném egyértelműen megfogalmazni, és remélem, hogy támogatják majd a bizottságot ebben a kérdésben. Administratív döntésként kezeljük ezt, azért, mert természetesen az egész mechanizmust nem kezdhetjük el úgy, hogy, hogy a testület hoz döntést rögtön az elején, hiszen ez nagyon sok időt vesz igénybe, és ö, ö, elég költséges is. Ezért a kezdeményezéseket akkor regisztráljuk, hogyha az adott kategóriákba beleférnek. Tehát hivatalos administratív döntésről van szó, és természetesen, hogyha a bizottság hibázik, akkor a dolog a bírósághoz kerül megpróbálunk egy, egy helpdesk típusú rendszert felépíteni, és így segíteni a szervezőknek, tanácsal ellátni őket arra vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárniuk, milyen információkat kell szolgáltatniuk, illetve a bizottság hatáskörét is vázoljuk az adott területen. Amint ez megtörténik, akkor összegyűjtik az egymillió aláírást, és aztán a tagállamoknak kell ezt majd igazolniuk vagy hitelesíteniük. Megpróbálunk együttműködni. A tagállamokra hagyjuk azt, hogy hogyan kívánják igazolni, hitelesíteni ezeket az aláírásokat. Nem népszavazásról, nem választásról van szó. Tehát készen állunk arra, hogy véletlenszerű ellenőrzést tartsunk, a tagállamok döntik el azt, hogy hogyan, milyen formában kívánják igazolni, hitelesíteni ezeket az aláírásokat. Amint ez megtörténik, a bizottságnak négy hónap áll rendelkezésére a közlemény kiadásához. Ahogyan önök is tudják, az állampolgári kezdeményezés napirendre kerül. Ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak ugyanolyan joguk van, mint az Európai Parlamentnek, amikor jogalkotási állásfoglalásról dönt az Európai Parlament. A bizottságnak kezdeményezési joga van, és eldöntheti, hogy hogyan járjon el. Annyit elmondhatok mindenki megnyugtatására, hogy tisztában vagyunk azzal, hogyha az európai állampolgári kezdeményezést egy millióan támogatják, a tagállamok egyharmadából, érkeznek ezek az aláírások, akkor eljut az üzenet a bizottsághoz. Odafigyelünk arra, hogy hogyan járjunk el, és nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nyomás helyezkedik ránk az adott kérdést illetően. Ugyanakkor önöknek is és az állampolgároknak is meg kell érteniük, hogy tiszteletben kell tartani a szerződést, és itt a kezdeményezés joga a bizottságot illeti közlemény formájában kell a reakciónkat megfogalmazni, amelyet át kell adni az Európai Parlamentnek, a tanácsnak és a közvéleménynek, illetve a kezdeményezés megszervezőinek is. Így is fogunk eljárni. Az elmúlt alkalommal, amikor az elnök asszonyjal beszéltünk, arról vitáztunk, hogy a szakbizottságot hogyan tudnák bevonni ebbe a folyamatba, mi legyen az Európai Parlament szerepe. Arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy az önök munkájából kiinduló, kiinduló kiindulásképpen a napi gyakorlatot vesszük alapul. A petíciók értékelése kapcsán ugye önök vannak kapcsolatban az állampolgárokkal. Ezért természetesnek tartom azt, hogyha a kezdeményezés sikeresen lejárul, lezárul, akkor megtörténik a bizottság közleménye, és mindez idő alatt nagyon fontos önök számára is az, hogy valamilyen nyilvános meghallgatást szervezenek. És akkor szélesebb körben beszélhetünk a kezdeményezésről, az elvárásokról, az érvekről, az okokról, hiszen így nyilvánosan elismerjük az erőfeszítéseket, elismerjük azt, hogy ilyen sokan mobilizálódtak egy ügy érdekében. Mindemellett bevonjuk az Európai Parlamentet is a folyamatba, és önök is megismerkedhetnek a kezdeményezés céljával, illetve tartalmával, valamint a szervezők kívánalmaival. És végül az utolsó két elem, amelyre szeretnék kitérni, tudom, hogy ezek általában olyan kérdések, amelyekkel, amelyekkel önök is foglalkoznak. Az egyik az online aláírásgyűjtés, a másik pedig az adatvédelem. Nos, az interneten történő aláírásgyűjtést be kell venni az aláírásgyűjtés módszerei közé, hiszen a 21. században élünk, és hogyha ezt nem vennénk be, ezt a technológiai lehetőséget nem vennénk be az európai állampolgári kezdeményezésbe, akkor egyértelmű lenne, hogy nem akarjuk a fiatalok résztvételét, nem akarjuk megkönnyíteni a szervezők munkáját. Amint az online aláírásgyűjtés lehetőségét is bevesszük a módszerek közé, természetesen problémák merülnek föl, hiszen innentől kezdve fölmerül a kérdés, hogy milyen rendszert alkalmazzunk, hogyan védjük az adatainkat. A bizottság készen áll arra, hogy egy nyitott forrású szoftvert készítsen, amelyet a szervezők aztán letölthetnek az aláírás gyűjtés céljából, és természetesen ezt a szoftvert regisztrálnánk, illetve hitelesítenénk, és így ez megfelelően kezelheti az adatokat. Ami az adatvédelmet illeti, teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kényes kérdésről van szó. Az Európai Parlament is nagy figyelmet szán ennek, illetve az állampolgárok is ezért. Olyan cikket vettünk be a rendelettervezetbe, amelyet az adatvédelmi biztossal közösen fogalmaztunk meg, hiszen az volt a célunk, hogy egy olyan szöveg szülessen, amely megfelel az európai jogszabályoknak az adatvédelem tekintetében. Bevezettük a felelősség kérdését is, Ugye ez természetesen a jogszabályoktól függ, hogy most polgári vagy pedig büntető törvénykönyvi eljárásról legyen szó abban az esetben, hogyha nem megfelelően kezelik az adatokat a szervezők, vagy esetleg visszaélnek velük. Hiszen fontos, hogy megfelelő biztosítékokat ültessünk be a rendszerbe. Egy millió aláírásról van szó, tehát fontos, hogy ezeket óvatosan és nagy figyelemmel kezeljük, hiszen ez egy drága árucikknek számít. Nagyon remélem tehát, hogy a kezdeti javaslat jó kiindulópontnak bizonyul, ezt kidolgoztuk, kibővítettük a tanácssal, és most együttműködünk az Európai Parlamenttel, a jelentéstevőkkel, és hamarosan sor kerül majd a hivatalos háromoldalú megbeszélésekre is a parlamenttel, illetve az elnökséggel, és nagyon remélem, hogy kielégítő választ kapunk az összes még nyitott kérdésre, és a decemberi plenárison elfogadhatjuk ezt az anyagot, és így az új eszközt kézbe vehetik az állampolgárok, a bizottsággal való kommunikáció, illetve az európai intézményekkel való kommunikációt ez segítheti majd a következő esztendőkben. Azt hiszem, hogy a bevezető pár szó is hosszúra sikeredett, úgyhogy ezzel le is zárom a hozzászólásomat, szívesen állok rendelkezésükre a kérdéseknek bizonyosan nagyon hasznos információkkal gazdagított, és meg is nyugtatott ezekkel az előrejelzésekkel, tehát rögtön meg is adnám a szót Valisz kolléganőnek. Uh, köszönöm szépen el, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos úrnak is. Uh, először is meg szeretném köszönni ezt a rendkívül konstruktív légkör, amelyben az első ülés lefolyt, önnel és a parlament raportőrei jelenlétében és a belga elnökség alatt történt ez mind, és úgy gondolom, hogy a jövőbeli üléseink is ugyanilyen kellemes hangulatban folynak majd le, és éppen arra törekszenek az állampolgárok, hogy az év végére, végeredményben el, eldőljenek ezek a kérdések, és természetesen a leghelyesebb módon akarjuk mindezt meg szervezni. Ugyanakkor meg akarunk győződni arról, hogy, hogy természetesen felhasználó barát eszközöket és rendszert hoznak létre, és az évek során a mi bizottságunknak, szakbizottságunknak az volt a tapasztalata, amikor petíciók futottak be hozzánk hasonló esetekbe, hogy végeredményben nem érkezett meg a világ vége, csak azért, mert befutottak és elfogadtuk ezeket a petíciókat korhatár nélkül bármelyik EU lakostól. Tehát végeredményben miről van szó? a napi rendek, illetőleg a tervek összeállítása és a vita, a közvita. Viszont az a tény, hogy levinnénk a, a korhatár 16 évre, 18-ról, nem hiszem, hogy az egy olyan óriási vihart kavarna. Ez végeredményben nem egy olyan bonyolult dolog, és végeredményben a, a fiatalokat így lehetne a lehető legkorábban bevonni, éppen azért, hogy a későbbiek során majd valóban éljenek a szavazással kapcsolatos jogaikat. Tehát ez már eleve egy nagy lépés lenne előre, hogyha ilyen módon be tudnánk vonni őket a demokrácia működésébe ami azt jelenti, hogy a parlament ezt fogja mondani, hogy szélesebbre tárjuk a kapukat ilyen értelemben, hogy ezt a kezdeményezést e, alá is írjuk, el is fogadjuk, és ez természetesen egy jog a mi szempontunkból, és ezt nagyon komolyan kell felfogni, de nem e, választási szavazásról van szó, és nagyon fontos, hogy kiki megértse a különbséget a kettő között. És ugyanakkor nagy örömmel nyugtáztuk azt is, hogy a regisztrálási stádium is helyesen folyt el, tehát bejelentkezés, és örülünk annak is, hogy administratív módon, tehát ellenőrzés is lefolyik majd már eleve, és ami azt jelenti, hogy nem fogja, semmi, semmi se fogja megakadályozni a későbbi megfelelő működést. És ugyanakkor az aláírások ellenőrzése természetesen megint nagyon fontos, vagy szűrése, és természetesen ez is rendkívüli módon foglalkoztat minket itt a parlamentben, mert ha azt mondjuk, hogy a tagállamokra fogjuk bízni, rendben van, ezt el tudjuk fogadni, de felmerül a kérdés, hogy egyes tagállamok talán útleveleket, személyazonossági igazolványokat és egyebeket fognak kérni, mielőtt bárki is aláírhatna egy ilyen kezdeményezést, és akkor viszont visszatérünk arra, hogy le kellene vinni a, a korhatárt 16 évre. Gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolja, mondják itt a parlamentben a kollégák, hogy nem szabad túlságosan bonyolultá tenni ezt a, az egész folyamatot, miért kell okvetlen személyazonossági papírokat, okmányokat kérni mindenkitől, és amennyiben így járnánk el, akkor ez valójában a, téríteni őket attól a szándékuktól, hogy aláírják ezt a, ezt a kezdeményezést, és nem ez a célkitűzés. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogy mit várunk az állampolgároktól, mit akarunk, hogy aláírjanak, és hogy, hogy nem szabad megnehezíteni az egész folyamatot, amíg eljutnak oda, hogy valójában alá is írják ezt a kezdeményezést. És ugyanakkor egyes tagállamok, az Egyesült Királyságot is ideértve nem fogják kérni a személyazonosság igazolvány, míg más tagállamok nagyon sok dokumentumot fognak követelni, e, holott itt európai állampolgári kezdeményezésről van szó, és éppen ezért jó, e, sajnálatos, hogy, hogy ilyen sok e, féle hozzáállást tapasztalunk. Ugyanakkor említette azt is, hogy nyilvános meghallgatást kellene szervezni. Egyetértünk abban is, hogy ezt valójában meg lehetne rendezni, a szakbizottság ezt meg is tudná szervezni, ez a jogkörünkhöz tartozik, de ugyanakkor itt is felmerül az az aggály, hogy ön, mint biztos, végeredményben kézben tartja ezt a folyamatot, és bizonyos értelemben azt is, hogy ki fogja ezt aláírni. És éppen ezért a bizottságtól várunk valamiféle választ, és valamilyen párbeszédnek is létre kellene jönni, e, miután ez az egymillió aláírás e, e, megszületett. Ezt együttesen is e, megoldhatnák, de végeredményben önnek címzik ezeket. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy a, a címzetnek lehetővé kellene tennie a bizottság részére, hogy, hogy úgy szintén megvizsgálja ezeket az okmányokat. Köszönöm. Commissioner, I have nothing to... Én valójában semmit sem szeretnék ehhez hozzátenni, de felhívom a figyelmet arra, hogy ön, mint a szakbizottság alelnöke, és ön, mint a biztos, időben hatékony módon járt el, és a mi ö, frakciónk részéről ö, jelezni szeretném, hogy teljesen ön mellett állunk, egyetérünk a javaslattal, tökéletesen megfelel ez a javaslat a mi elvárásainknak, és mint ön tudja, és továbbra is kéz a kézben fogunk működni Sefkovics biztos úrral, hogy a legjobb eredményeket tudjuk elérni, és ugyanakkor hangsúlyozni kívánom, hogy ö, itt ö, ez a szakbizottság nagyon fontos szerepet játszhatna a köztes időszakban, és mi a formátummal és a megoldásokkal is foglalkozhatnánk, és ez lenne a mi javaslatunk azzal kapcsolatban, milyen problémák merülnek fel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Bansz kolléga következik. Uh, uh, I am really glad that we, we had Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Örülök annak is, hogy bizonyos aspektusokban, kérdésekben előrelépés történik. Például az elfogadhatósági ellenőrzés határa félmillióról ugye százezerre csökkent ez a határ. Még korai szakaszban járunk, és nem állapodtunk meg a különböző számokban, különböző adatokban. Még ennél alacsonyabb számokat is hallottunk de azt hiszem, hogy erről majd később beszélhetünk. Aztán van még egy fontos kérdés, ez a korhatár. Hogy legyen-e korhatár, illetve olyan korhatár legyen-e, amely megegyezik a, a szavazásra jogosultság korhatárával. Vannak olyanok, akik megemlítették, hogy nem döntéshozatali folyamatról van szó, mint a szavazás, így egy új kezdeményezést esetleg korábbi életkorhoz is köthetünk. Aztán felmerül még egy probléma, hogy a különböző országok különböző szavazási korhatárral rendelkeznek, és itt egyenlőtlenségek mutatkoznak. Örülök annak is, hogy eh, egy eh, nyitott forrású szoftveren dolgoznak, illetve ez, ez, ezt hajlandóak fontolóra venni. Az adatvédelem biztosítása, illetve garantálása az állampolgárok által bizony eléggé nehéz, nehézséges, ezért nagy örömmel hallom azt, hogy a bizottság ebbe az irányba történő javaslatot tesz, e, ezt a regisztrált, a regisztert alá lehet írni, és a bizottság garantálhatja az adatvédelmet. Ezek is mindenképpen olyan opciók, amelyek a jó irányba viszik ezt az ügyet. Ezek a részletek abban megegyezhetünk, hogy valami olyasmit szeretnénk létrehozni, amely felhasználóbarát. De hogy pontosan ez mit jelent, az, hogy felhasználóbarát, hát ugye ez esetleg eltérhet. Annak azonban örülök, hogy nagyon rugalmas a hozzáállása, nagyon sok ötletünk van, és fontos, hogy megállapodjunk a közös kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm, Könc kollégának. to ask concerns the point. Én a következő kérdést szeretném feltenni. A, a felelősségre vonás hogyan alakulna azzal kapcsolatban, hogy mennyire komoly egy kezdeményezés, hogy tudjuk mi ezt garantálni, hogy, hogy valóban objektív ez az egész eljárat, hogy tudjuk meghatározni, vagy eldönteni, hogy egy kezdeményezés vagy egy javaslat komoly, vagy sem. Nekem az az érzésem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, eh, annál is inkább, mert az európai állampolgárok szempontjából az intézmény objektivitása rendkívül fontos. És a, amikor eh, a kezdeményezést regisztrálják, akkor rendkívül fontos, véleményem szerint, hogy eldöntsük, hogy valójában komoly kezdeményezésről van szó, vagy sem. Delcsava kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én is meg szeretném köszönni, hogy ezeket a nagyon gazdag, nagyon részletes információkat behozta ide azzal kapcsolatban, hogy hogyan halad ez a kezdeményezés, és a különböző stádiumokra szeretnék most rákérdezni valójában ez egy új és kivételes demokratikus dimenziót nyit meg előttünk, ez teljesen nyilvánvaló, és nagyon fontos lenne, hogy ezt mindenki lássa, hogy ez hamar bevezetésre kerüljön, és hogy egyszerű, világos, átlátható folyamat jöjjön létre, és ebből a szempontból nagyon örülök, hogy az Európai Unió értékeit tiszteletbe fogják tartani, és hogy mindez, ami a bizottság kompetenciába tartozik, ezt mind el is fogják végezni, ugyanakkor az új technológia nagyon fontos legalábbis az állam, a, a, a európai polgárok egy bizonyos kategóriájának, és ezt is fel fogják használni. A három lépésről szeretnék most beszélni. Első lépés a, a az elfogadhatósági ellenőrzés. Tehát itt lenne egy hivatalos szerv, ami ezt ellenőrizne. De itt van egy el, érv, egy ellenérve, hogy a, a bizottság egyszerre elfogadja, és tehát mind a két szerepet betölti, hogy tulajdonképpen ők maguk fognak ezzel foglalkozni, vagy pedig a bölcsek úgymond fogják majd külön eldönteni, hogy ne bírálják fölöslegesen a bizottságot emiatt. Ugyanakkor a, a kollégák, akik ellenőrzik majd az aláírásokat, már is feltették ezt a kérdést, mert itt adatvédelemről van szó. Kérdés, hogy a bizottság tervez-e valami szigorúbb feltételt ezzel kapcsolatban, amikor személyi jellegű információkról van szó, és ugyanakkor a nemzeti szinten ellenőrzik az aláírásokat, és akkor viszont különböző nemzeti bázisokról van szó az unión belül, és ugyanakkor mennyire fogják mindezt szigorúan ellenőrizni, kérdem, hogy melyik, miről van szó, ami az a tagállamok felelősségét illeti, ennek nagyon örülünk, és köszönjük a bizottságnak, hogy ezt is belevették a dosszéba. És az utolsó kérdés pedig a legutolsó fázisra vonatkozik. Mi történik, mikor az eljárás lezajlott? a bizottságnak vannak-e további tervei, két lehetőséget illetően, egy, hogy begyűjtötték az aláírásokat, kettő, hogy nem sikerült begyűjteni az aláírásokat. Természetesen értem, hogy a petíciós bizottság meghallgatásokat is szervezett, jelen pillanatban természetesen felhasználjuk, ezt az eszközt, de milyen szerep jut nekünk a későbbiekben, az eljárás előtt vagy után, attól függően, hogy a nyilvános meghallgatás hogy alakul, mert ehhez már eleve hozzá vagyunk szokva. Köszönöm szépen. Köszönöm, Baryza kolléga következik. Dziękuję, szanowna pani przewodnicząca. Jeżeli pani pozwoli, chciałbym zadać pytanie, które... Köszönöm, hogyha megengedi, egy kérdést szeretnék feltenni, amely egyáltalán nem a polgári kezdeményezésre vonatkozik. Biztos úr, szeretném megragadni az alkalmat. Ön ma itt a vendégünk, és ezért szeretném valamire felhívni a figyelmét. A szakbizottságunkban beszéltünk a szerződéses dolgozókról, akik itt az európai intézményeknél dolgoznak. Egy petíción dolgoztunk, amely arra van kihatással, hogy azok, akik csak szerződésesek, ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, mint a tisztviselők itt az európai intézményeknél, tehát vehessenek részt például belső konkurokon. Azt hiszem, hogy ez nem fel és EU jogba ütközik, és diszkriminációt jelent, valamint az alapjogi kortába is ütközik ez. 2010 vége felé A személyzeti statútumot valószínűleg meg fogjuk reformálni, de meg szeretném kérni arra, hogy ezen személyzeti statútum 29. cikke értelmében az ott mondattakat vegye figyelembe, mely cikk értelmében a belső versenyvizsgákat csak a tisztviselőknek tartják fenn, a szerződéses munkatársak ezeken nem vehetnek részt. És tudjuk, hogy ez a csoport egyre számosabb szeméből áll össze. Jelenleg az Európai Bizottság dolgozóinak 22%-a ilyen munkavállaló. Ez a cikk a diszkriminációhoz teremt alapot, és illegális kiadások forrását képezi gyakorlatilag mert ezeket a szerződéses munkavállalókat úgy ö, ö, tekintik, mint kiszervezett ö, munkavállalókat, ezért a 29-es cikket úgy kell megváltoztatni, hogy a szerződésesek is részt vessenek belső versenyvizsgán, vagy a belső versenyvizsgát meg kell szüntetni, szeretném, hogyha ezzel a kérdéssel tudna foglalkozni. Thank you very much, and, uh... Uh, Köszönöm szépen, akkor vissza szeretnék térni uh, a másik uh, kérdésre, és lenne egy pár megjegyzésem ezzel kapcsolatban, de a, a zöldek képviselő részéről szeretnék egy pár kérdést feltenni önnek, ha megengedi. Ki, nagyon nagyban, sokban hozzájárult az egész folyamathoz. Köszönjük szépen, de ha megvizsgáljuk ezt a két érvet, egy, hogy az országoknak csak egy harmadát fedik le. Értem, értem az okát, tudom, hogy európai kezdeményezésről van szó, tudom azt is, hogy, hogy mi az elfogadhatóság, de akkor drámai módon lecsökkentjük a lehetőségeket. Már eleve hat országot is nagyon nehéz bekapcsolni, mert végeredményben kulturális kapcsolatokról van szó, és akkor kellene, szükséges lenne, hogy hat ország legyen. De most, ha tíz, tíz országot vennénk figyelembe, mert az lenne körülbelül az egyharmad, akkor ö, ö, nagyon fontos, hogy ki ö, kerülne ebbe be, mert, ugyanak, mert ebben az évben tulajdonképpen meghívásként lehetne ezt felfogni az európai polgárok részéről, és nagyon fontos, hogy mindenki hallassa a hangját. Tudom, hogy nehéz ezt megoldani, hogy bizonyos szervezetek, például az állatvédők elő tudnának állni egy ilyen fajta kezdeményezéssel. Én, én ezt abszolút átérzem, de nem hiszem, hogy igazságos lenne, hogy, hogy annyira kiterjesztjük ezt a lehetőséget, vagy megszabjuk a határokat, hogy bizonyos területeket abszolút kiszorítunk nagyon jól értem azt, hogy miért érvel az egyharmad érdekében, de nem értem, hogy miért a 16 évesekről beszél, mert nem szavazati jogról van szó. Ha dönteni kellene, akkor természetesen szavazatról lenne szó. De itt nem eldöntünk valamit, itt csak részt veszünk valamiben. Csak meghívjuk az embereket, hogy vegyenek részt, jöjjenek mondják meg a véleményüket. De mielőtt bármi történne, már mindenki minimum 18 éves lesz rendes körülmények között. E, ha nem, akkor, akkor ha, ha tényleg ma történne valami, és még csak 17 évesek lennének, én nagyon örülnék, el tudnám fogadni, de 18 e, évesek lesznek, bocsánat. És e, ezt is figyelembe kell venni, hogy ez egy annyira népszerű, ez minden, minden országban felhasználtuk ezt, a, ezt az érvet, hogy a demokráciát akarjuk kiterjeszteni, hogy maximálisan be akarjuk vonni az európaiakat, és ez egy nagyon fontos gesztus lenne a fiatalok irányába, hogy, hogy gyertek, meghallgatunk benneteket. Nem szavazásról van itt szó, úgyhogy kérem, hogy vegyék még egyszer fontolóra, hogy a népszerűségünket meg tudjuk őrizni. E, ez a kedven, mindenkinek, fiatalok kedvenc intézménye, ez állítom, úgyhogy valami már történt ebbe az irányba. Köszönöm, Gröni kolléga következik. Főbiztos úr, kérem, a, a kérdéseim nem igazán a kezdeményezésre vonatkoznak, hanem először a spanyol országi ö, tengerparti ö, törvényekre szeretnék utalni, és évek óta ez egy rendkívül érzékeny terület, és a tulajdon jogra is és kihat, és a petícióban az Európai Parlament jogi szervét kértek arról, hogy az alapvető jogokat vegyék figyelembe ezzel kapcsolatban, a, Lisboni szerződésre utalok, és szeretném tudni, hogy létezik-e már is egy vélemény, tudtommal igen, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Második kérdés, az okmányokhoz való hozzáférés kérdése, mert a parlament és a bizottság is ennek a szabályozásán eh, dolgozik, és azon kívül a, a Bavarian Legal ügyben eh, már eh, azt mondták, hogy itt beleegyezésről volt szó az illető szempontjából, tehát itt arról van szó, hogy a, a személyi adatok védelme hogyan alakul, ki kell -e kérni az illető beleegyezését vagy sem, és azon kívül létezik egy közös portál, Eh, abból a célból, hogy az Európai Bizottság, Parlament és a, a Petíciós Szakbizottság és az Európai Médiátok között az információkeringést biztosítsuk. Köszönöm szépen. Höfner kolléga következik. Yes, before I start, uh... Mielőtt hozzáfognék a hozzászólásomhoz, először is köszönettel tartozom önnek, eh, biztos úr, illetve minden munkatársának köszönettel tartozom, azért, mert nagyon jó hangulatban sikerült együttműködni ebben a kérdésben. Bevallhatjuk, hogy mindannyian a tanulási folyamatban vagyunk, hiszen egy olyan eszközről beszélünk, amely eddig még nem létezett. Kevés a tapasztalatunk, tehát, és valahogy egy működő eszközt kell kovácsolni ebből, arra kell ösztönözni az európai állampolgárokat, hogy vegyék ki a részüket az európai politikából. És ez a legfontosabb kérdés számomra. Oken asszony, illetve mások is rámutattak már erre. A legfontosabb kérdés tehát az, hogy mi is az üzenet, mi a gesztus, mi a hozzáállás a részünkről. Valóban az a célunk, hogy ö, arra ösztönözzük az állampolgárokat, hogy használják ezt az eszközt, vagy pedig szeretnénk megakadályozni azt, hogy ehhez az eszközhöz forduljanak. Ez az, amire ki kell, ki kell térnünk, és a rendelet ezen aspektusait kell megvizsgálni. Egyetértek teljes mértékben önnel abban, hogy az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdések, illetve a bizottság hatáskörébe tartozó kérdések olyan kérdések, amelyeket meg kell nyitni az európai állampolgári kezdeményezés számára. A kérdésem azonban a következő. Nem tudnánk ezt tisztázni, nem lehetne ezt jóval hamarabb tisztázni, nem csak 100 ezer vagy 300 ezer aláírást követően? hiszen amikor már elindult az egész folyamat, amikor az ember egy kampányt indít, és több száz ezren aláírásokat gyűjtenek, és már eljutunk egy bizonyos határhoz, és aztán azt mondjuk, hogy álljunk meg, mert meg kell nézni, hogy jogos-e, elfogadható-e az egész folyamat. Lehet, hogy maga a tartalom rendben van, de ahogyan ön ezt megfogalmazta, szerintem ez nem teljesen helyes. Valóban azt gondolja, hogy ha az eljárás nem megfelelő, akkor le kell állítani, és újra kell indítani az egészet, arra kell kérni az állampolgárokat, hogy ismét adják aláírásukat. Szerintem ezt jóval korábban el kell végezni, ezt az ellenőrzést, és nem szabad az egészet a véletlenre bízni. Hogyha az ember dühös, vagy valamit hall az Európai Bizottságról a televízióban, akkor leül a számítógépéhez, elküld egy anyagot a bizottsághoz, és azt mondja, hogy európai állampolgári kezdeményezésről van szó. Tehát jó lenne, hogyha különböző tagállamokból ö, találkoznának ö, az emberek, leülnének, és megfogalmaznák a kezdeményezésüket, akkor talán már rögtön a kezdeti szakaszban tisztázni lehetne, hogy megengedhető, elfogadható-e az egész folyamata, vagy sem. Ha ezt később tesszük meg, akkor nagy nyomás nehezedik ránk, és azokra is, akik kampányolnak, hiszen a kampány kellős közepén kell felfüggeszteni a munkájukat. Aztán még van egy nagyon fontos kérdés, és tudom, hogy itt eltérő hagyományok léteznek a különböző tagállamokban. Sok tagállamban, például nálunk is, nagyon nehéz személyazonosító számot kérni az aláíráshoz. Sok európai országban vannak részvételi eszközök, erősebb, határozottabb részvételi eszközök, amelyek népszavazáshoz vezetnek, ezek során sem kell személyazonosító számot megadni. Itt pedig az állampolgári kezdeményezés esetében azt kérjük, hogy ilyen számot adjanak meg az állampolgárok. Sokan szerintem erre azt fogják mondani, hogy jól van, hát akkor alá sem írom, hogyha a személyigazolványom számát is meg kell adnom. Úgy érzem, hogy ez egy szükségtelen lépés, Az adatvédelmi biztos is felhívta figyelmet arra, hogy erre nincs szükség, és esetleg problémát okozhat ez a követelmény. Pusztán arra van szükség, hogy igazolni tudjuk, létezik-e az adott személy, aláírhat-e, és aláírta, illetve csak egyszer írta-e alá a kezdeményezést. Tehát ennyit kell igazolni. Aztán még van egy kérdés, amelyet eddig nem vetettek fel a kollégák, hogyha megfelelően sikerült követnem a vitát, és ez pedig az ütemterv, az egésznek az idő kerete. Abban egyetértek önnel, hogy szükség van határidőkre, azonban ez nem lehet túlságosan szoros. A tapasztalataim szerint az egy esztendő olyan határidő, amely működik egy tagállamban, de hogyha európai szintre visszük a dolgot, ahol ugye fordításra van szükség, meg kell nézni, hogy más országokban, például Észtországban is összegyűjtöttek-e aláírásokat. Szerintem a határidői túlságosan rövid, és 980 ezer aláírást gyűjt valaki, aztán eljutunk a 12. hónap végéhez, nem érték el az egymilliót, és vége az egésznek. Tehát nem tudom, hogy miért nem lehetne ezt egy kicsit meghosszabbítani, és mondjuk azt mondjuk, hogy a papíron összegyűjtött aláírásoknál hosszabb a határidő online aláírások esetében az egy év elegendő, papíron történő gyűjtés esetében azonban nem. És még egy utolsó megjegyzés. Mi kapnak cserébe az állampolgárok egy millió aláírásért? A bizottság jelentés, illetve rendelet tervezetében mi szerepel? A bizottság részéről egy válaszlevél? Szerintem ez nem kielégítő. Párbeszédre, dialógusra van szükség. Ezért a bizottságnak nyilvános meghallgatást kellene tartania, ez nagyon hasznos lehet. Vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy ez nincs benne a bizottság gyakorlatában, és ezért nem is fog erre sor kerülni. Én személy szerint azonban föltenném a kérdést, nem kiváló lehetőség ez a bizottság számára, hogy megnyissa kapuit az állampolgárok javaslatai előtt, meghallgassa véleményüket különböző kérdésekben. Nem örülne-e a bizottság, hogyha már összegyűlt egy millió aláírás, akkor meghívja ezeket az állampolgárokat, és egy nyilvános fórumot tartana. Ezek voltak a kérdéseim, és zárásképpen hadd mondjam el, biztos vagyok abban, hogy közös tárgyalásokkal, együttműködéssel végül egy működőképes és állampolgár barát rendeletet tudunk majd létrehozni. Köszönöm, mielőtt megadnám a szót válaszadás céljából, egy utolsó kérdést jó magam is feltennék, ami a jogsértési eljárásokra vonatkozik. Kaptunk egy petíciót, amely a jogsértési mechanizmus felülvizsgálatát kéri, mert ez nagyon bonyolult, és nem felel meg azoknak a céloknak, amelyeket ez az eljárás eredetileg célul tűz ki. A petíciós szakbizottságként több ízben megállapíthattuk, illetve kértük, hogy alakítsunk ki együttműködést az Európai Bizottsággal. A jogsértési Nál gyakran petíciók is felmerülnek, Szeretném tudni, hogy mit gondol erről a kérdésről. Köszönöm, és meg is adom ennek a szót. Thank you very much, madam, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, és meg szeretném kérni mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitába, és jelezték azokat a pontokat, amelyek legfontosabbak az önök szempontjából, a bizottság szempontjából is gondolom a tanácsnak is ez lesz a legfontosabb, mert az elképzelhető legjobb megoldást szeretnénk megtalálni. Szeretnék a lehető legpontosabban, precízebben válaszolni mindezekre a kérdésekre, amelyeket a tisztelt parlamenti képviselők tettek fel nekem. Wallis kérdésével kapcsolatban. Mi különböző kérdéseken dolgozunk már eleve, úgyhogy én tökéletesen értem, hogy milyen érvekre támaszkodik, és azt is, hogy miért szeretnék ezt annyira felhasználó barát kezdeményezésként látni, és vonzóvá szeretnék tenni a fiatalok számára, amennyire csak lehetséges. És ugyanakkor azon dolgozunk, hogy lehetőleg ez a, ezt a 16 éves korhatárt el tudjuk fogadtatni, hogy be, hogy jelentkezhessenek és küldhessék ezeket a petíciókat. De a végeredményben arról volt szó, hogy egyes tagállamok mindenképpen e, e, elő, ellenőrizni akarják, és mások nem akarják ellenőrizni az aláírásokat, és nagyon nehéz végeredményben lefolytatni ezt az ellenőrzést, ha az érintettek nem érték el a szavazási korhatárt. Tehát ez megnehezíti az aláírásoknak az ellenőrzését, ha még nincsen szavazati joguk. Ugyanakkor van egy ilyen politikai vagy filozófiai vita azzal kapcsolatban, hogy joguk van-e egyáltalán, hogy politikailag aktívak legyenek, még mielőtt egy valódi választáson részt vehetnének. Én csak próbálom megmagyarázni, hogy ki hogyan gondolkodik ezzel kapcsolatban, de meg vagyok győződve arról, hogy önök ezt újra meg fogják tárgyalni az ülések során. És ugyanakkor három oldalú vita keretében, ami az útleveleket és a személyazonossági igazolványokat illeti, mi nem vagyunk nagyon megelégedve azzal kapcsolatban, hogy egy rendkívül bonyolult részt csatoltak az általános megállapodáshoz, amit a tanácssal kötöttünk. Ugyanis miről van szó? Az európai állampolgárok kezdeményezése végeredménybe ezzel a rengeteg csatolmányjal, csatolt okmányjal valahogy sokkal nehezebben kezelhető lesz, sokkal bonyolultabb lesz, és mindenki azzal foglalkozik, hogy, hogy a, az észtek mit szólnak hozzá, mert nekik, nekik például van valamiféle útlevelük, de nem, egy, nem ugyanaz, mint más államoknak a, az útlevelé. Azon kívül kérdés, hogy hogyan ellenőrzik a, bizonyos, a különböző tagállamokban az, ellen, az aláírások valódiságát. Tehát megpróbálunk megoldást találni, erre, és a, a tanács a tagállamoktól kért szakértőket, hogy hogy szokták ellenőrizni, milyen adatok alapján, és végeredményben létrejött egy ilyen melléklet, és ez a melléklet más és más minden tagállam esetében, és természetesen jó lenne, hogyha ezt is újra megvizsgálnánk. Valic asszonyjal is egyetértek, mert nekünk címezik. Tehát mi vagyunk a címzettek ebben az esetben. Ez nyilvánvaló, és éppen ezért nekünk kellene válaszolnunk is ezzel kapcsolatban. De természetesen ezt meg is tesszük. De ugyanakkor ebben a stádiumban jó lenne az Európai Parlamentet is bevonni, mert nem akarunk lemondani arról a lehetőségről, hogy a nyilvános meghallgatást megszervezzük, Hefner úr utalt erre, most tulajdonképpen négy hónap áll rendelkezésre, hogy ezt a kommunikációt be tudjuk mutatni, és az ütemtervet, a cselekvési tervet is bemutassuk. És mi Hefner úrral éppen a külön meghallgatáson működünk együtt, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezeket a szabályokat elkészíteni és megszövegezni, és a jogalkotásban is együttesen működünk, és az érintett feleket be akarjuk vonni ebbe, ebbe a, az egész folyamatba, és figyelembe akarjuk venni az összes véleményt, az összes elképzelést, éppen ezért mondjuk befut a környezet védőktől valamiféle javaslat, gondolom, hogy ez nagyon gyakran meg fog történni, és itt lesz a legtöbb kezdeményezés valójában, akkor természetesen az összes érintett felet be kellene vonni az ezt követő vitával, még mielőtt az Európai Bizottság nyilatkozik ezzel kapcsolatban. Most rá szeretnék térni Viktor Gusztináról hozzászólására. Természetesen a a támogatást megköszönöm, és természetesen együtt fogunk működni az önök szakbizottságával is, és konkrét együttműködést szeretnénk. Egy ez az, hogy az ról érdeklődött, és ugyanakkor kitért a nyitott forrású szoftverre is. Az elfogadhatóság E, volt az az elképzelés, amivel kezdtük ezt az egész folyamatot. És e, ilyen jellegű e, kéréseket kaptunk a parlament részéről, és a különböző konzultánsoktól is. Arról volt szó, hogy ezt kérik éppen azért, mert nagyon világosan akarták megtudni azt, hogy milyen célból és hogyan gyűjtik be ezeket az aláírásokat. Tehát nagyon fontos volt, hogy, ez a, hogy mindez jogilag megengedhető-e, lehetséges-e, vagy sem. És eh, végeredményben eh, ezért döntöttük el, hogy egy teljes elfogadhatósági ellenőrző mechanizmust eh, kellene bevezetni, mert nem szabad, hogy, hogy bárki ezt, ezzel visszaéljen, mert természetesen az egész döntéshozatali folyamat megszenvedné mindezt, és politikai viták is indulnának, anélkül, hogy valójában tudnánk, hogy a szervezők komolyan gyűjtik ezeket az aláírásokat, vagy csak a folyamatot akarják beindítani. És éppen ezért jelezni szeretném, hogy ö, ö, amit ö, a legutolsó ülésen ö, javasoltak, mi ezt figyelembe vesszük, e, ugyanis van olyan nézet is, hogy nem kell az elfogadhatósággal foglalkozni, hanem inkább a regisztrációs e, folyamattal. És e, hogy tulajdonképpen akkor csak negatív módon lehetne eldönteni az elfogadhatóságot. Tehát arról kellene, hogy ez szóljon, hogy az emberi jogok ellen, az, az európai értékek ellen nem szólhat ö, ilyen kezdeményezés, komolytalan ö, ö, jelzéseket vagy kezdeményezéseket se akarunk elfogadni, és ugyanakkor ö, nagyon fontos az is, hogy nem vesszük tudomásul azokat a kezdeményezéseket, amelyek eh, nyilvánvalóan nem tartoznak a bizottság hatáskörébe, amikor is eh, jogalkotási eh, javaslatról lenne szó. És ezt kellene ellenőrizni, ezt a három területet kellene okvetlen ellenőrizni, és amennyiben ez megtörtént, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy miután befutnak ezek, begyűjtik ezeket az aláírásokat, akkor megfelelő támogatottságot is kapnak a kezdeményezéshez, és hogy ez elfogadható, kivitelezhető, és jogos, és a bizottságnak a hatáskörébe tartozik, és a jogalkotási lehetőség is fennáll a bizottság számára. Ezért szeretnénk a szervezők szempontjából megkönnyíteni a folyamatot, de ugyanakkor a bizottság részéről szeretném jelezni, hogy itt úgynevezett administratív döntés is lesz, tehát nem megy végig a teljes jogalkotási folyamaton majd, és amennyiben a döntést a kollégium elfogadja, akkor a bíróságon meg lehet támadni, tehát az európai bíróságon esetleg fellebezni lehet, tehát itt nem arról lesz szó, hogy csak a bizottság dönt, és hogy ezt nem lehet azután megvitatni, és természetesen ez megint csak jogilag bizonyítaná, hogy mi tiszteletbe tartjuk a szabályokat. Hankisné asszony feltette a kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi történik a komoly talan kezdeményezésekkel, Természetesen ezt a szót csak akkor fogjuk használni, eh, amikor nyilvánvaló, hogy, hogy eh, valamilyen eh, rock énekes szeretnék a bizottság elnöke lenni, vagy pedig valami olyasfajta javaslat, ami, ami tényleg nevetséges lenne, de nem akarjuk csírájában megölni a kezdeményezéseket ezzel kapcsolatban, ilyen értelemben. Tehát mi teljesen tudatában vagyunk annak, hogy, hogy bárki fellebezhet majd a, a bíróságon, tehát nem akarjuk ezt, a, nem akarunk visszaélni ezzel a, a kitétellel, de mégis, hogyha nem járunk el óvatosan, akkor nem fognak egyesek kifejezetten csak szórakozni ezekkel a kezdeményezésekkel. Gondolom, hogy mindenki ért, hogy a, a tartalmat ellenőrizni kellene. Ami a nyitott forrású szoftvert illeti, itt is meghallgatjuk az Európai Parlament javaslatait és nézeteit. Természetesen sokkal egyszerűbb lenne ezt ö, ö, egyszerűen letölteni, ellenőrizni, ö, megőrizni, és itt is azután készíteni egy speciális szoftvért éppen ezzel a célzattal, éppen a, a kezdeményezések esetében, de minden esetre szakértőkkel fogjuk megtárgyalni, és a legbiztonságosabb szoftvert fogjuk kiválasztani a szakértők segítségével adatvédelmi szempontból. Köszönöm szépen a, a, a, a asszony jelentését és a kérdéseit, ami az online adatgyűjtést illeti ezt azért vezettük be, mert eh, úgy gondoltuk, hogy a lehető legmodernebb kommunikációs eszközöket kell felhasználnunk, és ugyanakkor gondoltuk, hogy eh, sokkal gyorsabban lehet így eljárni. És eh, ugyanakkor sokkal jobban tetszene a, a fiataloknak, hogy úgy vegyenek részt a, a demokráciában, hogy felhasználják ezeket az eszközöket. Tudom, hogy a lányom is mennyire szereti a Facebookot, a Twittert és a, az egyéb ilyen társasági websájtot, és gondolom, hogy eh, sokkal tetszetősebbé válna ez az egész folyamat, mint hogyha papíron kellene eh, lefolytatni. Na most arról is szó volt, hogy ö, eh, ö, kire tartozik mindegy. És végeredményben a bizottságnak kell végeredményben dönteni, hogy valami elfogadható, vagy úgymond regisztrálható egyáltalán. Tehát végeredményben csak minket vonhatnak kérdőre, úgy szintén az Európai Bizottságon. De szeretnénk azt a elkerülni a fölösleges komplikációkat. Én értem a, a bölcsek bevonását, azt is értem, hogy a helpdesk miért lenne fontos, és a főtitkárság majd el fogja magyarázni, hogy hogy kell előkészíteni ezt a kezdeményezőt, kell megszövegezni, akkor nagyon remélem, hogy ez a legjobb szolgálatot teszi, és nem kell még külön testületeket bevonni annak az eldöntésébe, hogy valami elfogadható-e, vagy regisztrálható-e. Na most, ami a felelősségek kérdését illeti, és esetleg a büntető jogi területet polgári vagy büntető, természetesen a személyadatokat és ezeknek a védelmét biztosítani kell. Egyes országokban polgári eljárásról, máshol büntető eljárásról van szó, tehát az illető tagállamoknak kell ezt külön-külön eldönteniük. Tehát mi történik akkor, hogyha ö, valaki visszaél a, ezekkel a személyi adatokkal? És mi történik, miután ö, ö, lefolytattuk ezt az egész kezdeményezési folyamatot? kötelező módon a bizottságnak be kell mutatni önöknek, a tanácsnak, a szervezőknek, azt a nyilatkozatot, azt a kommunikációt, ami arról szól, hogy mi a következő lépés. És a lényeg az, hogy természetesen ez mindenki tökéletesen megértse, a bizottság nagyon szívesen részt vesz bele, és három lehetőség, három forgatókönyv létezik. Egy, amikor a szervezők elkészítik ezt a jogalkotási javaslatot, akkor ez a pozitívum, de lehet, hogy ezt a kezdeményezést elfogadjuk, megfelelik az európai tör, megfelel az európai törvényeknek, de a, a bizottság fogja eldönteni. Például, hogyha a, a szülési szabadságot például meg akarják szüntetni, vagy meg akarják rövidíteni, akkor fel kell tenni a kérdést, ez elfogadható vagy sem, aláírják, vagy, vagy sem és itt megint ugye az állampolgárok kezdeményezéséről van szó, módosító javaslatok is születhetnek, és azt is eldönthetjük, hogy plusz információra van szükség, mielőtt bármilyen javaslattal is előállnánk. Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy az eredményeket hogyan fogjuk kihasználni, de természetesen egy millió aláírás, egy millió uh, uh, európai uh, jelentős számú tagállamból eléggé fontos lesz ahhoz, hogy a bizottság abszolút figyelembe vegye ezeket a kéréseket vagy követeléseket. Valensza úr hozzászólását illetőleg, hogy miért nem lehet ezt ügynökségekre vagy ügynökökre bízni, és a belső versenyek szempontjából hogyan kellene eljárni. Nem tudom pontosan megmondani, mert írásban nincs meg ez az információ. De ezek a versenyek általában csak olyanok számára vannak nyitva, akik ezt az úgynevezett konkurt már letették, akik a versenyvizsgákon már túl vannak, bebizonyították, hogy hogy képesek arra, hogy állami alkalmazottként dolgozhassanak, és akik csak szerződéssel dolgoznak itt, ezek nem tették le ugyanezeket a, a vizsgákat, és nem dolgoznak ugyanolyan beosztásban. Ezek esetében általában arról van szó, hogy az ellenőrző személy, a fölöttes, teljes jogú állami alkalmazott kell, hogy legyen, és éppen ezért ezeknek a, az alkalmazottaknak a lehetőségeit limitálták, tehát nem vehetnek részt ugyanezekben a versenyekben, és azután a fizetési rendszer is befejeződik, majd nagyon érdekes viták nyílnak ezzel kapcsolatban a tanácsban, a parlamentben, pénzügyi perspektívákról, fognak tárgyalni, változások történnek majd, és nyilvánvalóan a személyzetre vonatkozó szabályokat felül fogják vizsgálni, és ezt is el kell, hogy fogadja az Európai Parlament, és ezt a, tesszük e, éppen most a különböző osztályok segítségével, és amíg ez le nem zajlik, természetesen a személyzetre vonatkozó szabályzat érvényben marad, a későbbiekben majd pontosabb szokat fogok adni ezzel kapcsolatban, és pedig írásban, és Gabriella jegyzetel. A genasszony megjegyzésével kapcsolatban a tagállamok egyharmadára vonatkozóan, hogy ez nehéz, még hat tagállamnak is nehéz, egyetértek ezzel, de ugyanakkor a, az állampolgárok ebből a hat tagállamból, akkor azt jelentenék, hogy az ilyen típusú jogalkotást aztán mind a 27 országban alkalmazni kell, és ezért szeretnénk a küszöböt levinni, mert nem hiszem, hogy itt teljesen világos, hogy mit ért ön az európai, tehát milyen milyen hányadot szeretne ön Kaufmanné jelentésében. Másált a miénkbe eleve egyharmadról volt szó. A 16 évesekről, és az, hogy mire, mire történik valami, mindenki 18 lesz, erre csak annyit mondhatok, hogy nagyon jól ismeri az európai eljárásokat, ezek mindig is időt vesznek igénybe, amíg valamiféle jogalkotási lépésbe fejeződik. Tehát meg vagyok győződve arról, hogy újra és újra visszatérünk még erre a kérdésre a tagállamokban három oldalú tárgyalások keretében, és amikor ön azt mondta, hogy a, a bizottságnak ki kell használnia a népszerűségét, ezzel is teljesen egyetértek. Azután a spanyol tengerpartira vonatkozó törvény az egy nagyon is specifikus kérdés, és nagyon kevés információ van a kezemben jelen pillanatban ezzel kapcsolatban. És ez az információ azt állítja, hogy ez nem igazán tartozik az EU hatáskörében, mert ott a birtok jog kérdése merül fel, és ez helyi jellegű, de írásba fogom ezt a kérdést megválaszolni. Ami az információhoz való hozzáférést illeti, természetesen folyamatban van az az eljárás a 1049-es direktíva keretében, ahol is jelen pillanatban ott tartunk, hogy az Európai Parlament egyik irányba szeretne haladni, a tagállamok a másik irányba, és a bizottság valahol középen van, de a távolság olyan óriási a kettő között, hogy jelen pillanatban nagyon nehéz egy nevezőre hozni őket. Tehát miután az első olvasaton túl leszünk, a direktíva és a módosítások tekintetében, és ezt a parlament el is fogadja, addig nem igazán léphetünk. De a lényeg az, hogy a hozzáférés természetesen fontos lenne, de nem fogunk a részletekbe bocsátkozni, hogy mi történik akkor a bizalmas jellegű információkkal, mert az túlságosan bonyolult lesz. Tegnap találkoztam az ombudsmennel, megtárgyaltuk a portál kérdését is, és azt is, hogy hogyan tudjuk megkapni az információt és a szükséges orientációt elérhető formába a, a állampolgárok számára, és az új portálokat be fogják mutatni Európában és a különböző területeken, de nagyon gyakran nem igazán ismerik ezeket a weboldalakat vagy portálokat, és jelen pillanatban éppen tanulmányozzák ezt a kérdést a tegnapi beszélgetés alapján most csak jelezni kellene mindenki felé, hogy léteznek ezek a portálok, és felhívni a polgárok figyelmét, hogy használják ezt gyakrabban. Hefner úr kérdését már megválaszoltam lényegében az elfogadhatóság tekintetében, és ö, e, együttesen ö, keressük a legjobb megoldást, és az azonossági, személyazonossági adatokat, kártyákat ö, számokat szintén megtárgyaltuk, majd a legjobb megoldást szeretnénk ott is megtalálni, és ami a határidőt illeti a papírok begyűjtésére vonatkozólag, nehéz eldönteni, mert rövidebb idő lesz az online begyűjtésre, és talán hosszabb idő majd a papír formában történő begyűjtésre. A meghallgatásokkal telje, kapcsolatban teljesen egyetértek önnel. Ami a, a jog megsérté, jogok megsértését illeti, ez az egyetlen olyan szakbizottság, amelyiket rendkívüli módon érdekel ez a terület, kereskedelmi területen gyakran felmerül ez. A belső piacsal kapcsolatban is vannak szakbizottságok, amelyeket ez közelül érint. De minden esetre megvan az európai ö, ö, szabályrendszer, nagyon fontos, hogy ezt tiszteletbe tartsák, alkalmazzák, honosítsák, ö, és orvosolják, amennyiben nem így történik. Amikor ö, különböző tárgyalásokról szólva elmondhatom, hogy az önök munkacsoportjával is tárgyaltunk a keret megállapodással kapcsolatban, és gondolom, hogy ezt az Európai Parlament támogatni fogja, lesz egy plenáris ülés ebben a hónapban ezzel kapcsolatban, és egyetértünk azzal is, hogy a specifikus jelentések és az, az éves jelentéseken túlmenőleg további eh, információt kell benyújtani a parlamentnek minden eh, szabálysértéssel eh, kapcsolatban esetenként és a bizalmasági szabályokat is figyelembe kell venni, elsősorban azokat, amelyeket a, a, az Európai Bíróság is elismert. Tehát az ezzel kapcsolatban az összes információt meg fogják kapni, milyen esetekben folynak ilyen szabálysértési eljárások, és amik, amennyiben valamilyen eset külön foglalkoztatja önöket, akkor részletesebb információkkal tudunk szolgálni, de jelen pillanatban ugyanakkor tiszteletbe kell tartani a különböző típusú jogrendszereket, case law például, azt is ideértve, és van egy szabásértés előtti lépés is, és végeredményben a, a bizottság meg akarja találni azt a megoldást, amennyiben el is lehetne kerülni ezt a szabálysértési eljárást, de a lényeg az, hogy az európai törvényeket mindenütt tiszteletbe tartsák, és hogy, és hogy a, mielőtt még sor kerülne valamilyen szabálysértésre, hogy a tagállamok végeredményben megtegyék a szükséges lépéseket, hogy ezt el lehessen kerülni, és hogy helyesen járna, járjanak el az alkalmazási szabályokra is ki fogunk térni a mindennapi életben, hogyan lehet mindezt bevezetni, és hogy tudunk együttműködni. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan válaszoltam, de nagyon sok kérdést kaptam, és köszönöm, hogy ilyen türelmesen meghallgattak. Um, so many questions we posed to Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést kapott, ezért volt hosszas a válasz. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárhatjuk a Sepkovics úrral való találkozót. Elbúcsúzunk öntök, köszönjük a részvételét. Allora, dopo aver ringraziato il commissario... Miután köszönetet mondtunk Sefkovics biztos úrnak, folytassuk a napi rendel, és térjünk át, tekintettel azzal a módosításra, amiről korábban meg is már szavaztunk is, térjünk át az írásbeli petíciókra, mégpedig a tízes számúra, itt Alberto Perino által benyújtott petícióról van szó, amelyet a Habitat Szövetség nevében nyújtott be, a Torino és Lyon közötti gyors vasútvonal ellen, ellenzéséről, ugyanilyen tárgyban Márko Tomalino és Paolo Prieri is nyújtottak be petíciót, valamint Remo Castagneri és Alberto Paolo Veggio. Tehát megadjuk a szót a jelenlévő petíciót aláíróknak. Elsőként Alberto Perino kap szót. Aki nincs jelen. Quindi lei è? E, e basta? Quindi... No, ehm, Perfetto, quindi allora Alberto Perino non è riuscito. Alberto Perino nem tudott eljönni, viszont Paolo Prieri itt van velünk, meg is adom neki a szót. Szintén Alberto Perino nevében is fog majd ő szólni. Venire. Can someone take the document? So this will be...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 presentation. Ok. Allora, in attesa che arrivi il tecnico per... Eh, Akkor, amíg megérkezik a technikus, nem már megérkezett. Azt kérném Herminia Mazzoni-tól, hogy felolvashassak egy rövid köszönetnyilvánítást az ülés résztvevői számára. Elnök, engedélyt adok erre, csak az ön érdekében azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha minél rövidebben tenné ezt meg, hiszen különben nem sikerül majd meghallgatnunk a szakbizottság tagját, és nem tudunk döntést hozni. Minden ö, parlament képviselőnek köszönetet szeretnék mondani, a polgárok nevében köszönetet szeretnék mondani a tavellenes mozgalom nevében, amely 20 éve ö, harcol Lyon Torino közötti vasútvonal megépítése ellen. Attuale situazione sociale e politica a jelenlegi gazdasági, szociális, politikai helyzetet felmértük, és a bizottságnak átadjuk a petícióval a dokumentumainkat, aztán pedig szívesen válaszolunk kérdéseikre. Egy rövid bevezetés, általános jellegű bevezetés, az olasz polgárok, akik sok szövetség és bizottság nevében a gyors, nagysebességű vasút ellen harcolnak, hat petíciót nyújtottak be, 2008-ig, és szeretnék, hogyha a bizottság megfelelő kezdeményezéseket tenne, és nem csupán figyelmesen elolvasnák ezeket a petíciókat, hanem válaszokat is adnának rájuk, hiszen ez az Európai Unió politikai felelőssége. A petíciós szakbizottság fontos feladata az, hogy az Európai Parlamentet képviselje, amikor meghallgatja a polgárokat, és autonóm módon kell ezt megtennie. Meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Bizottság olyan szakpolitikákat hoz létre, amikor, amelyiknél nem veszi figyelembe a polgárok érdekeit, hanem a lobbik érdekeit követi. Tehát a petíciós szakbizottságnak jó lenne kialakítani a véleményét a petíciókról a tudományos vizsgálatok alapján, melyek függetlenek, hogy ne csupán a bizottság a javaslatok, alap, javaslatok alapján ö, alakítsa ki véleményét. Itt utalnék különféle dokumentumokra, az nyitott nyilvános vitára, az európai közlekedés hálózatokról, és fontos lenne, hogy ne csupán a lobbisták érdeke érvényesüljön, hanem a polgárok érdekeit vegyék figyelembe. Köszönetet mondok tehát figyelmükért. Most pedig elolvasom Alberto Perini pe petícióját, a 786-os petícióról van szó, a nagysebességű európai vasútvonal ellen tiltakozásról Torino és Lyon között. 21 éve a lakosság tiltakozik ezen beruházás ellen, amely pusztító erejű. Amikor 21 évvel ezelőtt elkezdtek beszélni erről a nagysebességű vasútról, több mint 500 kilométeres alagutakkal, akkor is már tiltakoztunk, tíz évig tartó, tartott az építkezés, a lakosok életét nagyban ö, károsította, a völgy lakossága megértette, hogy mit jelent további 20-30 építkezés, rezgések, por, hatalmas kamionok, elvett földek, szétrombolt házak. Tehát a, a polgárokkal, polgármesterekkel együtt ezzel ellen felléptünk. 2007-ben Strasbourgban az EP-nél a polgárok delegációja átadott egy levelet, amelyet 32 ezer polgár írt alá tiltakozásról Lyon-Torino közötti vasútvonal ellen, és teljes mértékben tiltakoztak ezen beruházás ellen, és kijelentették, hogy a Szuza völgy nem fogadja ezt el. Augusztus 10-én az ETF nyilvánosságra hozta a nemzetközi projektet ezen vasútvonal vonatkozásában, ami az olasz szakaszt illeti semmilyen információt nem nyertünk, mivel az olasz vasútvonal még az előzetes tervet sem nyújtotta be. Ez a terv egyébként pusztító erejének ígérkezik környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt, hatalmas költségekkel jár, Az olasz kormány mostanáig nagyon sokat ígér, de egyetlen centet sem ruházott be a Torino-Lyon közötti vasútvonalba, és szeptember 17-én megtörtént egy találkozó Torinóban, ahol is Vito Bonsignore, az Európai Parlament képviselője is részt vett, az Európai Néppárt tagja, és ő kijelentette, hogy amikor nincs pénz az óvodákra vagy más szolgáltatásokra, akkor helyes, hogy 20 milliárd eurót fordítunk egy olyan beruházás megvalósítására, amely nagyon-nagyon nagy késedelmeket szenved, hatalmas költségekkel jár, és csupán az utas szállításra szolgál, a közvagyon elprédálásával fenyeget a válság idején. A Szúza völgyben a dokumentáció ellenére és a nyári vakáció ellenére a technikusok és a völgy lakossága tanulmányozta ezeket a projekteket a tervezők azt írják, hogy a közegészségügy esetében káros, akár rákos megbetegedések alakulhatnak ki, valamint légúti megbetegedések, például az azbestre utalnak, hiszen itt olyan kőzetekről van szó, amelyek szennyezettek lehetnek, a levegőt szennyezhetik, a lakosság kitettség egy ilyen veszélynek, ez nem értékelhető alul. A jogalkotónak mind, bármiféle ilyen anyagok kitermelését meg kell akadályoznia. Itt van a víz problémája, a hidrológiai készletek csökkenése az alagút zónájában. Ezt is kiemelt az Európai Unió egyik dokumentuma, amely az ETF által vizsgált tanulmányokon alapul és Loyola de Palációnak is készült egy jelentés erről. Az ETF által készített projekt szerint a bázis alagút két végén ...56 millió köbméternyi vízkészlet elvesztésével lehet számolni naponta jövőben. A Szúzavölgy nem kész arra, hogy ezt a drámai tapasztalatot megismételje, amely Mugello-ban történt, ahol is kiürültek a vízforrások, 37 forrás apadt el, és 741 milliós kár keletkezett a becslések szerint. Nos, úgy véljük, hogy ez a beruházás nem egyeztethető össze a zóna igényeivel, elfogadhatatlan, hatalmas költségeket jelent az olasz, a francia és az európai hatóságok számára. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a jelenlegi Torino-Lyon vasútvonal két simpárból áll, és nemrégiben korszerűsítették francia hatóságok ez decemberben fejezik be a korszerűsítését. Az, áruszolgá, az áruszállítás csökkent az utóbbi évtizedekben, és kérjük, hogy a bizottság avatkozzon be, hogy ne pazaroljanak további, kölcs, további kiadásokat erre a beruházásra, hiszen hiányzik a környezetvédelmi hatástanulmány, az a teljes beruházás életciklusára vonatkozóan. Köszönöm. Do parola al signor... Megadom a szót Alberto Paolo Reggio-nak. no clicchi qua. Sono clicchi nella, nella cosa. Iniziando giù, ok, grazie. Buongiorno a tutti. Questa petizione... Ez a arra vonatkozik, hogy hiányzik a helyi önkormányzatok részéről, valamint a helyi lakosság részéről az egyetértés a projekt előzetes szakaszaival kapcsolatban, most pedig a tervel, az előzetes tervvel kapcsolatban úgy szintén ellenmondásos adatok vannak, amelyek megmutatják, hogy a lakosság körében hiányzik ez iránt az egyetértés. Az első dolog az Leon Torino megfigyelő központ, mely szervnek jelen kell lennie a helyi önkormányzatoknál, nem reprezentatív Csak két szakaszról van szó, tehát egészen a határtól a Váldi Szűbzáig, és olyan önkormányzatokat vannak be ide, amelyek ezen beruházás megvalósításában nem is érdekeltek. Itt lehet látni ezt a zöld vonalat, tehát hogy itt olyan önkormányzatokat vannak be a megfigyelőközpontba, akiket nem érint ez a beruházás. Több önkormányzat megint csak a Lyon Torino ellen foglalt állást. 2008-ban a parlamentnek átadták sok-sok önkormányzat tiltakozását ezen beruházással szemben. Ezt lehet látni a piros területen. Ez valamennyi olyan település, amely tiltakozását fejezte ki a beruházással szemben, tehát amit a megfigyelő központ mond, az a valósággal ellentétes. Aztán itt van a komédia ezzel a dokumentummal szemben, hiszen ez a dokumentum, amelyet egyébként ez a szakbizottság is vizsgált, egy választ adott a petícióra, nos ez a dokumentum csak egy összefoglalása annak, amit a megfigyelőközpont elnöke elfogadott, és ennek tanúbizonysága, amit ő maga aláírt, itt lehet látni a lap alján az úgynevezett megállapodásra vonatkozó megjegyzést. Egy ilyen megállapodást általában minden félnek alá kell írnia, tehát a javaslónak és annak, akinek az egyetértését kell kifejeznie. Például, mint hogyha holnap mi készítenénk egy olyan dokumentumot, amelyet brüsszeli megállapodásnak tartunk, egy csomó kritikus észrevétellel és finanszírozással, és ezt csak mi írnánk alá, és aztán bemutatnánk a sajtónak és a hatások, hatóságoknak, és azt mondanánk, hogy az egész petíciós szakbizottság egyetért ezzel. Nos, ez egy komédia a legjobb esetben is, és itt ez történt a központ dokumentumával. A második szempont, ami szintén fontos, az, hogy hiányzik az egyetértés a helyi lakosság részéről ez három alapvető pontban foglalható össze, 20 éves küzdelem, ellenvetés az megfigyelőközpontnak adását vonatkozóan, és a területen éles ellenállás kialakulás ezzel a projekttel szemben. Tehát több mint 20 éve harcol a Szuza völgy lakossága ezen projekt ellen, környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt ellenzik, tehát a francia-olasz határ mellett, valamint Torino városában is van egy ilyen bizottság, amely ezen projekt ellen van. Tehát itt több ezer tagja van ezen bizottságoknak, sok találkozót szerveztek, és kijelentették, hogy az európai források felhasználása nem helyes ezen projektre vonatkozóan. Az Olafnak is eljutottunk egy dokumentumot ezzel kapcsolatban, és 20 éve szervezünk töntéseket, amelyek, tüntetéseket, amelyeken több tízezer, tíz, több tízezer ember vesz részt. Szinte valamennyi ö, polgármester és több tízezer lakos A központ nem tájékoztat minket, ez egy nagyon súlyos tény. Tehát sem a helyi lakosságot, sem az önkormányzatokat nem veszik figyelembe a projektre vonatkozó döntéseknél. Megsértik az Árhuszi Egyezmény egyes cikkét, amelyet az olasz állam is ratifikált, tehát itt a részvételről, a tájékoztatásról és az egyetértésről van szó a lakosság körében de ami a bírósági ítéleteket illeti, amelyek garantálják a hozzáférést az információkhoz, ezt sem tartják tiszteletben. Nagyon jól látjuk ezt a DN, bal oldalon lehet látni az ítélet a region, a Piemontai Tartományi Administratív Bíróság ítéletét. Jó magam voltam a felperes, más személyekkel szem, együtt, és dokumentum hamisításért pereltük be gyakorlatilag ezt a megfigyelő központot. Nos, az a bíróság elítélte a megfigyelő központot, és kijelentette, illetve kötelezte ezt, hogy adjon nekünk hozzáférést a dokumentumokhoz. Ez egy 2008. júliusi határozat, amelyet soha nem tartottak tiszteletben. volt egy bíróságon kívül eljárás is, hogy hozzáférünk ehhez a, ezekhez a dokumentumokhoz, de ennek sem volt eredménye, most pedig a, az ügyvédeink a jogaink érvényesítéséért harcolnak, és éppen ezért azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos tény, hogy a megfigyelő központ a bíróság ítéletét sem tartja tiszteletben. Nos, felsoroltuk a tiszteletben nem tartást, a, ezen kívül nagyon gyengék azok az érvek, amelyek ennek a vasútvonalnak a megépítését támogatják, szakértőink ezeket megtámadták, és titokban tartanak számos érvet, és ezzel ö, megakadályozzák a polgárokat abban, hogy megismerjék, hogy mire használják az európai forrásokat, csak példaként. Csak egy véletlen esetben szereztünk tudomást olyan dokumentumokról, amelyek bemutatják, hogy az a társaság, amely ezzel a projekttel foglalkozik, egy másik társaságnak több mint 160 ezer eurót fizetett két terület bérléséért, 500 négyzetméteres területek bérléséről van szó, néhány hónapos bérlésről, teljesen abszurdak ezek a költségek, és ez is fellebbezéseink tárgyát képezte, illetve bejelentettük ezt az Olafnak. Olaszországban jelenleg az államügyesség pontosan ezekkel a dokumentumokkal foglalkozik. Nos, továbbra is a 160 ezer eurós költségekkel vagy pénzekkel az olasz kormány 35 ezer eurót fizetett a rendőrség elszállásolására, akik ugye a tüntetéseknél biztosították a helyszínt. Végezetül a Valdi Szúzai lakosság kéri, hogy függes, függesszék fel a 785 millió eurós források folyósítását mindaz ideig, amíg a projekt helyességéről meg nem győződnek. És a döntés tartalmaz azt is, hogy a kiadások pontoságát ellenőrizni kell. Elnök, köszönöm. Most pedig áttérek Katrin Prince, aki az Európai Bizottság képviselője. Uh, well, thank you, uh, Mrs. President, for... Uh... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. És a, a, a, a, szakbizottság valójában válaszolt már írásban erre a petícióra, de összefoglalva a hatos uh, prioritási projekt, amelyek Lyonból az Ukrajn, ukrán határ közelébe és Torinon keresztül halad, valójában már tanulmányozásra került 2004-ben, és hogy végeredmény, ez a PP6-os projekt miért képezett prioritást, az azért volt, mert környezetvédelem szempontjából érzékeny területen, mint az Alpokban, rendkívül fontos volt az, hogy rátérjünk a vasúti fuvarra, a közúti forgalom helyett. És ugyanakkor viszont itt minden valójában minden probléma jelentkezett egyszerre. Tehát egy, először nagyon magasak ezek a hegyek, azután gyakran le kellett állítani az egészek, és magát a vonalat is már négy-öt éve módosítják, egészen, a, egészen az alagútig, az olasz oldalon már befejezték, a francia oldalon befejezik szintén jövőre, és akkortól kezdve már nagyobb volument lehet, tudnak majd szállítani, de ugyanakkor a lejtők lehetetlenné teszik, az emelkedők lehetetlenné teszik a gyors szállítást, és természetesen a metaro, az időjárási feltételek is ö, problémát jelenthetnek ilyen magas ö, hegységekben. És ami az épét jelenti, 2005. november végén már ö, nyilatkozatot tettünk, és a parlament örömmel üdvözölte azt, hogy áttérnek a vasúti szállításra, feltéve, hogy az emberi egészséget és ezzel kapcsolatos körül feltételeket figyelme vették, és hogy, az informál, és hogy informálni is fogják az ottani lakosokat. Az Európai Koordinátor találkozott és az ottani e, mozgalom képviselőivel, és holnap újra e, találkozunk velük, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne majd a jövőben beszerezni a szükséges információkat. Jelen pillanatban a közösségi alap és a francia és az olasz csak arra vonatkozik, hogy a felkészítő, az előkészületeket finanszírozni tudják, mert a célkötőzés végeredményben az, hogy előfordulhatnak-e egyáltalán környezetvédelemmel kapcsolatos problémák. Tehát káros hatással lenne-e mindez az ottani környezetre. Na most nagyon sok kritikát hallottunk most, és a, a, a technikai bizottság, amit ennyire bírolnak, minden héten találkoztak az összes ottani faluval, várossal, településsel, amely kérte, hogy képviseltethesse magát. És az ülések során és a találkozók során eldöntötték, hogy megváltoztassák az irányt. A Windhouse-ban volt például egy hely, ahol a kivezető út lett volna az alagútból, és ezt módosítottuk, de nagyon fontos, az, hogy hogy véleményt mondjanak mindazok, akik ott laknak. A legtöbben elfogadták ezt az útvonalat, és ugyanakkor lépéseket tettek már, hogy a káros hatásokat csökkentsék. 92 fúrás történt, már, hogy pontosan ellenőrizni tudják például a, a mélységet és a talaj minőséget. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Van olyan kolléga, aki hozzá kíván szólni? Oken kolléganő. Sorry, sorry. Yeah. I'm really tired now. <laughs> Kicsit elfáradtam. Azon töprengtem, amikor a bizottság a régi nyomvonalról beszélt, arra gondoltam, hogy nagyon sok helyen léteznek ilyen vonalak, és hogyha ezeket modernizáljuk, hogyha felújítjuk őket, az talán kevesebb problémát okozna, mint egy ilyen alagút fúrás. Amit igazából nem értek, az mi az, az hogy a közlekedést szeretnék áttenni a vasútra, vagy itt egyszerűen csak egy általános fejlesztésről van szó. Valószínűleg készültek környezet hatástanulmányok. Régi történetről van szó, időről időre erőkerül ez az ügy. És még mindig meglep, hogy nincs egyértelmű válasz a környezetvédelmi hatástanulmányi kérdésekre. Az megléz, meglévő vonal felújítása amely esetleg megfelelhetne, ha nem is a a gyors sebességű vonatoknak, tehát az ugye 300 km per órával mennek azok a vonatok, de hogyha ezeket csak így normális vonatok számára felújítjuk, akkor talán ez kielégítő megoldás lenne. Köszönöm. Kolléga Kancsán. Kancsán kolléga. Sí, credo. Igen, azt hiszem, hogy van egy fontos előzetes megjegyzésem. Én természetesen az átláthatóság híve vagyok a közbeszerzésekben, a környezetvédelem mellett vagyok, a jogszabályok betartása mellett, a legjobb technikai gyakorlatok alkalmazása mellett. Tehát azt hiszem, hogy ma határozottnak kell lennünk ezen négy pontot illetően, amelyek elveink annak érdekében, hogy előre tudjunk haladni. De a, az elvek gyakorlati alkalmazása és a között, hogy egy folyosót felfüggesszünk, azaz blokkoljunk, amelyet alapvető jelentőségűnek tartunk Európában. Most azt hiszem, hogy e között a kettő között valóban meg kell gondolnunk, hogy mit is tegyünk, mert a közlekedési szakbizottságban egyhangulag fennáll az a szándék, hogy a közlekedést a közútról áthelyezzük a vasútra. Tehát itt kínálkozik egy lehetőség erre, és egy fontos jövőbeli lehetőség, Európa egyik fontos közlekedési folyosója, ami pontos az ötös prioritást érvező projekt, amely a nyugatot és a keretet összeköti, a gazdaságot, a közlekedést megkönnyíti. Na, na most ezt blokkolni azért, mert nem találunk egyetértésre, vagy nem tudunk megállapodni. Nem akarok más mondani, mert nem ismerem gyakorlati szempontból ezt a témát, de mindenképpen jó lenne, hogyha nem mi lennénk azok, akik blokkoljuk ezt a folyosót amikor arról hallok beszélni, hogy a nagysebességű vasút szükséges, nos azt hiszem, hogy ez egy nagyon rövid válasz, hogyha valaki ezt kérdezi, hogy szükséges, akkor én erre csak annyit tudok mondani röviden, hogy igen, szükséges, mert Európában mindig is volt ez a rendszer, és lesz is, tehát a nagysebességű vasutak rendszere, és ehhez szükség van erre a folyosóra, erre a tengelyre, amely most egy olasz ügyet említenék, amely kicsit önző is. Tehát Olaszország szemére elengedhetetlen ennek a folyosónak a létrejötte. Mert hogyha ez csak az Alpok túloldalán valósulna meg, akkor Európa ezen része számára, tehát Dél-Európa számára ez a tengely valóban kritikussá válna, tehát Brinkoszt biztoshoz fordulok ezzel a kéréssel, aki tudom, hogy nagy figyelmet szentel ennek a témának, és ösztönzöm őt annak érdekében, hogy találja meg a legjobb technikákat, a legjobb gyakorlatokat, a legjobb feltételeket, de ezt úgy tegye meg, hogy a finanszírozás továbbra is fennálljon, és ne történjen meg ezen munkálatok felfüggesztése, mert ez ennek a P5-ös tengelynek a blokkolását jelenteni. Köszönöm, elnök, más felszólaló. Csak szeretném hozzáfűzni a bizottság irányába, hogy amiről ma beszámoltak, princ ö, tanácsos, az nem ö, jelent újdonságot a bizottság válaszához képest, írásbeli válaszához képest, amelyet 2009. szeptemberében kaptunk meg. Nincsenek új elemek. 2009-ben az Európai Bizottság úgy vélte, hogy ellenőrzéseket végzett, amelyeket szükségesnek tartott a korábbi szakaszokban is, tehát voltak konzultációk, volt egy misszió a helyszínre, és egyéb találkozók. 2009. szeptemberében kijelentette, hogy még a környezetvédelmi hatástanulmány hiányzik, és úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban ma sem kaptunk visszajelzést. Egyébként egy minimális válasz sem érkezett, a petíció aláírójának kérdésére, ami ennek a megfigyelőközpontnak az összetételét illeti. Tehát tény az, hogy vannak folyamatos találkozók 2007-től mostanáig, de hiányzik a pontosítás azt illetően, hogy az a központ, illetve ennek összetétele megfelele a valós részvételi igényeknek a helyszínen, ami ugye felmerült a kérdésben. Tehát az én kérdésem a következő. A források blokkolása, felfüggesztése attól függ, hogy még is zajlik ez az ellenőrzés, ami az eljárások jogosságát vizsgálja, vagy pedig van még más szempont is. Um, thank you. Um, I will reply. Köszönöm szépen. Először az önkérdésére fogok választ adni. Igazából a 2009-es bizottsági válasz óta nem sok újdonság történt, de ennek az az oka, hogy a helyszínen Olaszországban igazából nem sok újdonság történt. A környezetvédelmi hatástanulmány, illetve ennek az egész folyamata még nem indult el. Azért nem indult el, mert eddig nem történt meg az engedélyezés, így az olaszországi előzetes nyomvonal tervezés, illetve annak a véglegesítése nem történt meg, ezért az egész projekt még nem indulhatott el. Ami a megfigyelőközpontot illeti, azok a közösségek, amelyeken keresztül megy ez a vonal, tehát a Szuza völgy, ezeket a közösségeket meghívjuk, illetve szívesen látjuk a megfigyelő központ heti ülésein, ugyanígy a vasúttársaságot is, illetve a regionális hatóságokat is. Természetesen akarni kell részt venni egy ilyen mechanizmusban, és vannak olyan ö, közösségek, amelyek nem ezt választották, úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a megfigyelő központ munkájában. Oken asszony kérdésére szeretnék válaszolni. Először, ami a régi vonalat illeti, illetve az alagutat. Most az alagutat újítják föl, annak érdekében, hogy szélesebb, nagyobb vonatok is áthaladhassanak rajta, azonban ez semmiképpen sem fogja megoldani a magas lejtés, a meredek lejtés problémáját, illetve a magasság általános problémáját. Hiszen ezeket a vonatokat a hegyen kell keresztül vinni, és a téli időszakban egyszerűen nem lehet használni ezeket a vasutakat. Így nem segít a nagy forgalom lebonyolításában, egy abszolút megbízhatatlan vonalról van szó. Ez tehát a válaszom erre a két kérdésre, most pedig átadnám a szót a környezetvédelemben dolgozó kollégámnak. Köszönöm szépen. És itt valójában már véleményt mondtam egy, egy másik esettel kapcsolatban, de a helyzet ugyanaz itt is. A környezethatás tanulmányra vonatkozó direktíva az az eljárásra vonatkozik, nem a tartalomra. Tehát a lényeg az, hogy konzultálni kell az érintettekkel, miután a folyamat lezajlott, döntést kell hozni, de a kettőt külön választják egymásra. Hogyha a Piazana Vónén történetesen valaki atomerőművet akarna építeni, akkor végeredményben meg lehetne tenni, amennyiben az eljárás helyes, de természetesen a tartalmat is meg kellene vizsgálni. De minden esetre hangsúlyozom, hogy a kettő külön válik egymáshoz. A, ugyanakkor konzultáció van a 11 értelmében Szlovénia és Olaszország, és hogyha a tízes nézzük meg, akkor meg Franciaország és Olaszország között, és ugyanakkor a, a, fel kell mérni az egésznek az élettartamát, és, és nagyon fontosak az ezzel kapcsolatos szakvélemények. Köszönöm. Eh, sì, mm, un minuto però di replica, non, non molto. Egy percben válaszoljon. Egy pillanat. Talán hallgassuk meg előbb a kollégát. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék csak feltenni eh, jelen pillanatban, mert lehet, hogy igazuk van, hogy helyesen állítják eh, az, hogy a, a környezethatása tanulmány végeredményben el, inkább elméleti jellegű, de, eh, de ugyanakkor ezt a folyamatot állandó jelleggel kérjük, követeljük, és hogyha kiderül, hogy végeredményben semmi kihatása nincsen, gyakorlati jelentősége nincsen, akkor végeredményben sokkol engem, mert az az érzésem, hogy, hogy ezt az egész folyamatot valahogy máshogy kellene kezelni. Nem elég, hogy csak azt mondjuk, hogy félelmetes, mert végeredményben nem, nem arról van szó, hogy, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon, ha lefolytatjuk ezt az egész folyamatot, és végeredményben semmiféle hatása nincsen. Grazie. This year we are celebrating 25 az idén éppen a direktívának az 25. évfordulóját ünnepeljük Lubeiban, Belgiumban, a belga elnökség égisze alatt, és ez az AI direktíva, az egy egyedülálló direktíva, mert konzultálni lehet a nagy közönséggel, más ilyen direktíva nem is létezik, és ez természetesen hasznos. Ugyanakkor a bizottság tudatában van, hogy meg kellene erősíteni ezt a direktíva, de hát ott a tanács és a, a, a parlament is um, véleményt kell, hogy mondjon, és nagyon nehéz ezt megválasztani. Értem tökéletesen, amit akar mondani, a 25 éves évforduló nagyon fontos, majd meglátjuk, hogy mit tehetünk ennek érdekében a jövőben. Köszönöm, megpróbálok nagyon rövid lenni. Tehát egy válasz a jelenlegi vasútvonal kapacitására vonatkozóan. Jelenleg az áru szállításon, vonalon körülbelül fele az áruknak halad át, mint 20 évvel ezelőtt Franciaország felé. 5 millió tonna alatt voltunk ebben az évben. Tehát ez egy tagadhatatlan adat, tehát abszolút hamis, hogy nincs kapacitás a vasútvonalon. Ez az 5 millió, ami jelenleg az áruszállítási forgalmat meghatározza. Nos, ez egy harmada a vasútvonal kapacitásának. Ezt az állami vasútárság jelenti ki, nem mi. Tehát amikor a kapacitásról van szó, igaz, hogy ö, a, van egy olyan ö, alagút, aminek vannak problémái Franciaország felé, de az abszolút hamis, hogy nem lenne kapacitás az áruszállításra, hiszen jelenleg az, a kapacitásnak csak egyharmadát használjuk ki. Ami a megfigyelő központot illeti, korábban egy didaktikus példával éltem, de az a tény, hogy itt vagyunk most, és beszélünk arról, hogy a finanszírozást blokkoljuk a nagysebességű vasút ellen, az nem azt jelenti, hogy önök ezzel egyetértenek. Tehát még akkor is, hogyha egy önkormányzat 2010. januárjáig nem is igaz, hogy az önkormányzatok részt vettek volna ebben a megfigyelő központban, hiszen nagyon sok polgármester elmondta, hogy soha nem állt kapcsolatban ezzel a megfigyelő központtal, de az a tény, hogy egy polgármester a megfigyelő központban van, az nem azt jelenti, mint ahogy mi most itt vagyunk, hogy önök egyetértenek azzal, amit önök mondanak, vagy fordítva. Tehát amit a megfigyelő központ dönt, vagy amiről határoz, azt olyannak feltételezni, hogy ezzel egyetértenének azok, akik ott ülnek. Nos, ez egyáltalán nem helyes példa. Én a Prakatinát dokumentumra utaltam, amelyet a megfigyelőközpont elnöke írta alá, írt alá, nem pedig az önkormányzatok általában máshol a világ más tájain mindenki egy, aláírja az ilyenfajta dokumentumokat, ez tehát a nagy félreértés, és ezt akartam megmagyarázni, és az ellenkezőjét bebizonyítani, mert az a tény, hogy egy szerv egy tárgyalóasztalnál ül, az nem jelenti azt, hogy ami ott elhangzik, azzal automatikusan egyetért, hiszen ennek ellenkezőjét állítani egyfajta misztifikáció lenne, mert a központ által aláírt dokumentum mal, akár az önkormányzatok nagy-nagy része egyetértene, akkor igaz lenne ez az állítás, de nyilván önök nincsenek a helyszínen, de az, hogy önök bíznak egy személy által aláírt dokumentumban, aki más személyek nevében ír, ír alá. Nos, tehát itt akkor arról van szó, hogy ezek a tények nem valóságosak, mi ugyanis dokumentumokat hozunk ide, és azt szeretnénk, hogy aki bizonyos dolgokat támogat, az szintén előállítson ilyen dokumentumot. Ezt a dokumentumot, amit mi idehoztunk, csak a megfigyelőközpont írta alá. Mi azt szeretnénk, hogyha a helyi önkormányzatok által aláírt, 50 vagy 60 százalék által aláírt dokumentumot hoznának ide. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy a, a bizottság által nem kaptunk teljes választ, és ezt tekintetbe véve ezt a petíciót már nem tarthatjuk nyitva. Oken Konig azt mondta, hogy már évek óta beszélünk erről, de ez továbbra is felfüggesztve marad, függőben marad, hiszen vannak olyan tények, amelyeket a petíció aláírói most bemutattak, amelyek lehetnek megalapozottak vagy sem, de az eljárás lényeges pontja még nyitva adja bennünk azt a kételyt, ahogy a bizottság is ezt megerősítette, hogy vannak még itt megalapozatlan állítások vagy tények, éppen ezért azt hiszem, hogy ezeket a petíciókat nyitva kell hagynunk, amelyek ugyanarra a témára vonatkoznak, és meg kell várnunk, tehát az eljárás lezárultát, a további vizsgálatok eredményét, amelyet Olaszország folytat, de ezek most még hiányosak, ha jól értettem. Tehát, hogyha a kollégák egyetértenek, akkor én így zárnám le ezen petíciók ügyét. Nincsen kifogás, tehát elfogadják ezt a javaslatot. Köszönetet mondok a petíció aláíróinak, és áttérek a következő petícióra. Messaggio E, di ringraziamento, ma... Köszönetet mondunk, de tény az, hogy nem tudtuk az összes, mind az öt dokumentumot felolvasni, mind az öt választ. Átadtuk önöknek, de ez az önök honlapján megjelenik, és kérem, hogy küldjék el az összes képviselőnek ezeket a dokumentumokat, akik a környezetvédelmi, a közlekedés és a petíciós szakbizottságokban élnek. Ezek már ott vannak a mi honlapunkon, kérem, hogy olvassák el figyelmesen, hiszen itt nem lehet megoldani ezeket annyira bonyolultak. Minden esetre önnek külön köszönetet szeretnék mondani ezért a nyitott magatartásért a demokrácia a polgárok hangjának megnyilvánulásáért, illetve meghallgatásáért, és bizonyosan megnyugodva hagyjuk el ezt az üléstermet, hiszen bízunk a jövőben egy erősebb párbeszédben, és abban, hogy a valóság tényei kerekednek felül, nem pedig a misztifikáció, ahogyan a kollégám mondta. Tehát az ülésterem kiáratánál dokumentumokat találnak, amelyeket önöknek szántunk elnök, áttérünk a következő petícióra amelyet Giancarlo Pastoruti nyújtott be, a Banyari Arszanótav bizottság nevében, amely az ötödik számú folyosót ellenző bizottság a Triest Diváka vasúti tengely uniós finanszírozása ellen irányul. A petíció aláírója itt van. Elnézést, ezt nem lehet a dokumentumokból, tehát meg is adom a szót Pásztor úrnak. the PCA for. Ha bisogno necessariamente del supporto, può iniziare magari mentre... Még támogatásra van szüksége, de Pastor Uti úrtól kérdezem, hogy talán megkezdhetné beszámolóját, vagy pedig szüksége van bizonyos dokumentumok támogatására mert nagyon rövid az időnk, 20 perc múlva le kell zárnom. Nos, tehát ez valóban a sors keze, hiszen már jön is a technikus, mondja az elnök, de időközben megkezdheti beszámolóját. Tehát jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, az Európai Parlament képviselői és bizottság képviselői. Mindenkit köszöntet szeretnék mondani, hogy alkalmam nyílik, hogy bemutassam a peti- petícióm okait. Mielőtt részletekbe bocsájtkoznék, szeretném kiemelni hogy nem hívtak meg hivatalosan a petíció mai vitájára, csak Tegnap értesítettek a valszúzai barátaink, hogy a mai napon bocsátják vitára a mi petíciónk. Ez megakadályozott minket abban, hogy egy dokumentációval kísért szöveget tudjunk bemutatni, de ezt el fogjuk majd később önöknek küldeni. A petíciónk azt kérte, hogy ne finanszírozzák az ötös folyosó Triest Divácsa közötti szakaszát, amelyet mindig is őrültségnek tartottunk. És a tények minket igazoltak tekintettel arra, hogy a tanulmány ezen szakaszt illetően már ezzel felhagytak 2010 tavaszán, sőt az is kiderült, hogy Triest városa egyszerűen eltűnt a jelenlegi nyomvonalról. Hogyha Európa még időben meghallgatott volna minket, akkor nem pazaroltak volna a közösségi forrásokat, amelyeket olyan projektre pazaroltak, amit aztán elhagytak nem is ö, ismerjük ezek összegét, és ö, Friuli Venecia Giulia ö, tanácsnoka ö, értékelte ezeket a politikai és gazdasági szempontokat. Szeretném megosztani önökről, önökkel a jelenlegi helyzet elemzését. Ami a nagysebességű vasutat illeti a Velence Triest szakaszon, és ennek része a Triest diváccsa határt átszelő szakasz mely a petíció tárgya. Nos, Veneto tartományban több polgármester kijelentette, hogy a nyomvonal jobb lenne, ha a tengerpart felé haladna, de ezt a nyomvonalat még nem határozták meg, és ez az autópályával párhuzamosan haladt volna, így módon egy olyan nyomvonal alakult volna ki, amelyet nem lehetett volna nagysebességű vonalnak nevezni. A Portugáro Ronkidei legionári szakaszt illetően nem volt egyetértés az érdekelt önkormányzatok körében harmadsorban visszaélésekkel van dolgunk, ami a magán tulajdon kisajátítását illeti ezen a szakon, nincsenek engedélyek, mert az, időz, az előzetes projektet az Európai Bizottság szeretné lezárni 2010. december 31-ig. A Környezetvédelmi Minisztérium 2005-ben megbuktatta a Ronkidei Legionary Trieste szakasz projektjét, amely a Trieste Divácsa szakasz előtti szakasz és itt több kilométer futott volna alagutakon keresztül. Ezt megbuktatták, mégpedig azért, mert voltak meghaladhatatlan problémák és visszafordíthatatlan károk, amelyek a karstok vízkészletét érintették volna. A környezetvédelmi hatástanulmány negatív eredménye azt mondja, hogy nem világos fejleményekkel járhat ez a hidrogeológiai készletekre, mivel a terület jellemzői azonosak a Triasz divácsa szakaszéval. Ez a terület többek között az, az a sajátosság, hogy nagyon sok a barlang, és itt úgy azt lehet mondani, hogy egy négyzetkét, négyzetkilométerre két barlang jut. Az RFI projekt felelőse, a mérnök azt mondta, hogy a nagy sebességű vasútra nincs szükség ezen a területen, hiszen nincs kereslet, és a régi vasútvonalon halad az áruforgalom, és még vannak kihasználatlan kapacitások. Talán a távol jövőben lesz szükség erre a projektre. Hatodsorban, ellentétben a korábbiakban leírtakkal, Ricardo Riccardi, Venecia Giulia tanácsnoka szerint ez, mindezen beruházásoknak néhány éven belül el kell kezdődniük nehéz elszenvedni és elfogadni egy olyan beruházást, amely több, több 10 kilométeres alagutat arányoz, irányoz elő karsztos területeken, hatalmas költségekkel. Ezt a beruházást a jelenlegi nyomvonaltól nem nagy távolságban ö, hoznák létre, amely felszínen halad, és amelyen két áruszállító vonat halad, és néhány személyszállító vonat naponta és ez bizonyosan nem az infrastruktúra hiányosságából a fakad, hanem a kereslet hiányából. Tehát a Friuli Venecia Giuliában nem hiányos a vanus, vasútvonal, nincs szükség új nagysebességű vasútvonalra, hanem a jelenlegi vasútrendszer újjászervezésére amely megúj, megújítja a állományt, az áru vonatokat és a karbantartással, biztonsággal foglalkozik inkább. Nem akarunk európai finanszírozásokat, amelyek hozzájárulnak a vasúti beruházásokhoz, amelyek visszafordíthatatlanul károsítják a környezetet, rendkívül kényes ökoszisztémát sújtanak, amely rendkívül szép, és amelyek az államadóságot is megterhelik, ami már így is nagyon magas Olaszországban. Az európai finanszírozási rendszert is alááshatják, mint ahogy ez Görögország esetében történt. Itt van az Európai Parlament 884-es döntése 2004-ből, amire vonatkozóan a prioritást élvező projektek esetében olyan kritériumokat kell alkalmazni, amelyek magukban foglalják ezek jövedelmezőségét, gazdasági jövedelmezőségét, tehát amit kérünk, az az, hogy vizsgálják felül ezt az Európai Bizottság részéről, ezt az egész botrányt, és nem csupán a regionális hatóságokat kell meghallgatni, hanem a helyi önkormányzatokat is, a hiányos tájékoztatásról és az átláthatóság hiányáról, beleértve a helyszínen kialakult bizottságokat, és megköszönöm a figyelmet, amelyet nekem szenteltek elnök. Köszönöm az Európai Bizottság képviselője kap szót, aki azt hiszem, hogy hozzá kíván főzni valamit, hiszen erről már korábban is szót ejtett, Bark úr. Non a mutua aggiungere. Nincs sok hozzáfűzni valóm. Ó, oh, um... Ahhoz, amit korábban elmondtam a 2010 áprilisában, illetve 2007-ben információt adott közre a bizottság ebben a témában. Ezen kívül közvetlenül is levelet küldtünk 2007. október 1-én a petíció benyújtójának, illetve ezt a levelet elküldtük a biztosoknak is valamint a szakbizottságnak is elküldtük a választ. A mai napon megerősíthetjük, korábbi álláspontunkat, a 2008-ast. Semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozólag, hogy környezetvédelmi szabályok sérültek volna, legalábbis az, a hozzánk beérkező információ alapján. Ezen kívül Portogájótól Divácsáig három különböző szekcióról van szó, három különböző szegmensről, és itt semmilyen fejlesztés nem történt. Ahogyan elmondtam már, egy eljárási irányelvről van szó, nem tartalmi irányelvről, és így nem is vizsgálhatjuk meg, hogy sérült-e az adott irányelv. Kötelező az IAI elkészítése ebben a témában, illetve három ö, részt illetően külön ilyen IAE-re van szükség, elvileg legalábbis, ami pedig a határon átnyúló szegmest érinti, itt ö, kölcsönös konzultációkra van szükség, az ENSZ ö, vonatkozó egyezményének értelmében, Szlovénia és Olaszország ennek aláírói. Az ilyen irányelv semmilyen értékelést nem irányoz elő, a költséghatékonysági tanulmányt előzetes beleegyezés nélkül. A Kárszó térségében fejlesztésekkel kapcsolatban értékelésnek kell készülnie a Habitat irányelv értelmében. És zárásképpen elmondanám, hogy az adott főigazgatóságtól is támogatnak a kollégáim, itt vannak most. A társfinanszírozási projektek, a TENSZ vagy a strukturális alapok felhasználásával történő projekteknek tiszteletben kell tartaniuk az Európai Uniós jogszabályokat. Itt csak előzetes tanulmányokra használtak fel ilyen forrásokat, így nem lenne helyes az, hogyha az Európai Bizottság delegációban kiutazna a helyszínre, hiszen semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy az adott irányelv ö, sérült. Így meghaladnánk hatáskörünket. Köszönöm. Grazie. Il collega Cancian ha Köszönöm. Cancian úr kért szót. Jó magam Corneliánóban lakom, nagyon közel ehhez a területhez, aminek a témája a vita tárgya, és amikor átadta ezt a kis könyvecskét, amikor bejött, akkor csodálkozva olvastam a polgárok nézőpontját, illetve hogy ezt a ö, címet viseli ez a kiadvány. Nos, egyes polgárok nézőpontját, én is polgár vagyok, hiszen én 50 ezer szavazatot gyűjtöttem ezen a területen, Nos, csak azért, hogy egy kicsit pontosítsuk ezt a témát, azt hiszem, hogy valamennyien, különösen mi, akik kötelezettséget vállaltunk a választóink felé, megpróbáljuk és mm, úgy szándékozzuk végezni a munkánkat, ahogyan ez a lehető legjobb. Nos, tehát, hogyha így gondolkodunk, akkor soha nem fogunk semmit tenni. És ez nem tudom, hogy az Olaszország jellemzője-e, vagy pedig egy olyan dolog, ami egész Európában és az egész világon tapasztalható, de mi egy kicsit különlegesek vagyunk ebből a szempontból. Olyan emberek vagyunk, hogy egyesek harcolnak annak érdekében, hogy Európa felénk tekintsen, mások pedig azt mondják, hogy hagyjatok minket békén, nekünk erre nincs szükségünk, tehát egy lépést teszünk előre, egyet hátra mondhatnánk. Én mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy egyrészt, amit korábban elmondtam az átláthatóságról, a környezetvédelméről, hát ezt, egyért, ezt egyértelműnek veszem. Nekem más a szerepem az, hogy elérjem, hogy az ötös folyosó valóságá váljon. Mert nem szabad csak a helyi szempontokat tekintve nézni ezt a témát. Így módon az egész folyosón a közlekedést megakadályozzuk. Egy kicsit globálisabban kell tekintenünk ezt a problémát Európában, meg kell néznünk, hogy milyen gazdasági fejlődés fog bekövetkezni a jövőben. És próbáljunk, próbáljuk megtalálni a helyszínen a lehető legjobb megoldást. Azt hiszem, hogy az a Triest-Divácsa szakasz, ez viták eredménye volt, és találkozók eredménye, amikor megpróbáltunk koordinálni, és megpróbáltuk a különböző véleményeket összehangolni. Hónapokig, sőt akár évekig is vitáztunk, hogy elérjünk egy megoldást, amely talán elfogadható lesz. Nem mindenki által, mert azt hiszem, hogy egy hangúságot nem lehet sohasem találni. Két dolog. Az egyik a környezetvédelmi szempont, a másik pedig az eljárás. Ez a projekt ez kidolgozás alatt áll amikor majd ezt a projektet bemutatják a különböző szakaszokban, akkor bizonyosan tiszteletben tartják majd a közösségi előírásokat. Sőt, azt hiszem, hogy lehetetlen is lenne, és nekem sem tetszene, és nem is szeretném, hogy máshogyan történjen. A költséghatékonyságot illetően 2008-ban volt egy Crossfire tanulmány, a Trieste Divacsa szakaszra vonatkozóan ezt a jelentést Friuli tartomány hivatalos oldalán megjelentették két évvel ezelőtt. Most is lehet még ebből a jelentésből kapni. Aztán felvetette a nyomvonal problémáját a venetói területen, valamint a Friuli területen. Én nem ismerem a nyomvonalat, még nem láttam. Brinkaszt a biztost meghívtam Triestbe, és összehoztam a Venetói közigazgatással, valamint a Friulival, annak érdekében, hogy találják meg a legjobb megoldást. Azt hiszem, hogy nem az a helyzet, hogy itt most párhuzamosan kellene haladni egy másik nyomvonallal, vagy azt mondanánk, hogy kicsit feljebb, vagy kicsit lejjebb kell vinni a nyomvonalat. Tehát kritizáljuk azt a dolgot, amit még nem is tudunk, amiről, amit még nem is ismerünk, hiszen azt hiszem, hogy december végéig kell ebben az évben meghatározni a nyomvonalat. Azt hiszem, hogy nem sokára megismerjük tehát a nyomvonalat. Azt hiszem, hogy az volt a kötelezettségvállalásunk azon a napon, hogy találkozunk, e- találunk egy megoldást, amely a legkevésbé károsítja a területet, a legkevésbé költséges, és a leginkább elfogadható környezetvédelmi szempontból. Ezt tehát egy olyan projektnek tekintem, tehát az RFI-nek a projektjét, amelyet a lehető legjobban értékelnek. És jó hiszeműen azt hiszem, hogy komolyan dolgoznak az ezzel foglalkozók. Tehát az, hogy egy olyan nyomvonalat kritizálunk, amit nem is ismerünk, mert még nincs is ö, megvalósíthatósági tanulmány jelen pillanatban, hát ezt én teljesen abszurdnak tartom. Hát várjuk meg, és aztán nézzük meg a projekt értékelését ezt a kötelezettségvállalást a tartományi közigazgatás írta le, és elfogadta, mint lehető legjobbat. Tehát kérem az elnököt, a szakbizottságot, hogyha nem sikerül ki kerülnünk, vagy ha nem sikerül olyan válaszokat találni, amelyek világosak, azaz, hogy a lehető legjobb megoldást kell megtalálnunk, akkor nem tudjuk ezt a projektet ö, eredményre vezetni. Ugyanaz a helyzet, mint amit a korábbi petíciónál is mondtam. Köszönöm. Elnök, Ján kolléga. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. Azelőtt a problémájut állunk, hogy ezt a projektet kell megítélnünk, illetve a petíciót benyújtók egy projekt ellen fordulnak, ami még nem, amit még nem terveztek, és nincs még meg a környezetvédelmi hatástanulmány, ezért azzal kérelmem a petíciót benyújtókhoz, és egy kicsit a szakbizottsághoz is, hogy Először is, ami fontos, az átláthatóság, a környezetvédelmi hatástanulmányt el kell készíteni, és ezt általában az érintettek bevonásával történik meg, amikor elmagyarázzák, hogy mi történik, mi zajlik, hogyan befolyásolja ez a környezetet, a környéket, a területet, ezt is ki kell fejteni, hogy az emberek lakhatási minőségét hogyan fogja ez befolyásolni, és aztán lehet ezeket a befolyásokat ö, annullálni. Az lenne a kérdésem, kérésem a petíciók beny- petíciót benyújtókhoz, hogy ezt a folyamatot nagyon pontosan meg kell figyelnünk, hiszen a tervezés legkényesebb szakasza csak most kezdődik, és hogyha az a benyomásunk, hogy az átláthatóság, vagy az európai jogszerűség, vagy a rendelet megsértésre kerül, akkor még mindig hozzánk fordulhatnak, illetve az Európai Bizottságot kötelezhetik arra, hogy avatkozzon be. Ez a probléma, amivel ma szembesülünk, mert a mi szempontunkból, legalábbis én magam, nehezen tudok egy olyan projekt ellen fellépni, vagy e- ajánlást megfogalmazni ez ellen a projekt ellen, aminek a kihatásait és a tervezési alapját még nem is ismerhetjük. Ez lenne tehát a kérdésem, a kérésem ezzel a problematikával kapcsolatban. Van altro interventi? Más felszólaló, kérdezi az elnök. Akkor 30 másodpercben válaszolhat. Ez egy provokáció, nos egy hón, egy ö, percben. Mm. Okay. Sarei presuntuoso a nagyon beképzelt lennék, hogyha azt akarnám, hogy a polgárok többsége ezen projekt ellen van. Hát én nem, egyáltalán nem ezt mondtam, de hogyha bizonyos motivációkról kell beszélnünk, amelyek túlmennek a olyan infrastruktúra szempontjain, ami a lakásom közelében megy, de itt vannak pazarlások, amelyeket évtizedek óta tapasztalatunk Olaszországban a nagysebességű vasút építésével kapcsolatban, és ezen el kell gondolkodnunk 2007-ben, a költségvetési törvényben. 13 milliárd euró szerepelt, hogy az évek során felhalmozott adósságot ledolgozzuk, és csak 200 kilométer készült el Olaszországban egy ilyen vasútvonalból. Aztán pedig el szeretném mondani, hogy itt nem arra van szükség, hogy sok ember igazolja a környezeti kárt, hogyha a Trieste, Ronki Trieste esetében a környezetvédelmi hatás tanulmány negatív volt, és a karst formációk esetében is negatív volt, amely a Trieste-Divácsos szakaszon ugyanaz, akkor ez azt jelenti, hogy lehetetlen, hogy az alagutakat itt megépítsék, hiszen ezen az érvelésen nem lehet túllépni. Néhány évvel ezelőtt nagyon részletes tanulmányok voltak barlangászok részéről, speleológusok részéről is, és ők meghatározták, hogy barlangok esetében tehát találtak egy véletlenül egy barlangot, és ezért nem lehet alagutat építeni az adott területen, és az utolsó dolog nagyon gyorsan, nem szabad elfelejtkezni arról, tekintettel az, arra, hogy a venítévi képviselőtársam is hozzászólt, hogy itt a szülőföldünkkel szemben ö, család apaként kell eljárnunk hogyha alul használt vasútvonalak vannak, és nagyon rossz szolgáltatások, akkor miért kell új vasútvonalakat építeni? Miért kell további pazarlást elérni ezáltal? Köszönöm. Hának? köszönöm. Úgy tűnik számomra a felszólalásokból, hogy ez a kérés egy jövőbeli feltevéshez kapcsolódik, és egy aggodalomra utal egy olyan projekt esetében, amelynek még a szakaszok, különböző szakaszokon át kell futnia. A bizottság világosan kimondta, hogy jelenleg még nem tudott semmiféle jogsértésről meggyőződni, és a tervezés ezen szakaszában az Európai Bizottság még nem képes teljes értékelést szolgáltatni, hiszen az eljárást még le kell zárni. Én tehát úgy vélem, hogy mivel nem kell semmiről kezdeményezést nyitni, az egyetlen dolog, amit ebben a szakaszban tehetünk, az az, hogyha a kollégák egyetértenek ezzel, az, hogy egy levelet küldünk a helyi hatóságoknak, hogy foglalkozzanak ezekkel az aggodalmakkal, és a lehető legjobban vonják be a polgárokat, tehát a demokratikus részvétel formájában azon döntéseknél, amelyeket meg fognak hozni. Tehát ez egy udvarias feljegyzés lesz, amelyet a helyi hatóságoknak küldünk, amelyek ezen eljárás résztvevői. Hogyha a kollégák egyetértenek ezzel, akkor én ezt a döntést hoznám, és aztán ezt a petíciót is lezárjuk az aláíró esetleg egy későbbi időpontban megjelenhet itt, hogyha konkrét elemekkel tud előállni. Most tehát áttérek a következő petícióra, amely a 12-es számot visel, és amelyet Evelyn Slöglő nyújtott be a VIPTEL szervezet nevében. Ez a petíció ezt a petíciót Lothar Gamper fogja bemutatni, meg is adom neki a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következő kérdést teszem fel önöknek. Az Európai Bizottságnak van-e joga arra, hogy adó fizetők pénzét gazdasági szempontból károsan használja fel? Mint ahogyan önök valamennyien tudják, a München-Verona autópálya mellett lakók esetében az egy nagyon sős közlekedési károk alakulnak ki, 300 km 300 km alag, alagutat terveznek, 20 évig tart az építkezés környezeti terhekkel, amikre most nem is térnék ki. Hatalmas pénzügyi teher ez Ausztria és Olaszország számára. A 16 km hosszú Brenner bázis alagút Ausztria és Olaszország között 24 millió euróba kerülhet. Ez egy olyan kis ország számára, mint Ausztria, több ezer eurót jelent adófizetőként. Kérjük, hogy vizsgálják meg, hogy az Európai Bizottság a 171-es cikket betartja-e a szerződésben, ami szerint a T szakaszok esetében a gazdasági jövedelmezőséget meg kell vizsgálni. A bizottság csak azt válaszolta, hogy a finanszírozhatóságot megvizsgálja, amit Karel van der Giert korábbi koordinátor jelentésében szerepel. Nos, itt az áll, hogy a különböző érdekcsoportokat felszólítja arra, hogy újra tevékenykedjenek a finanszírozási munkacsoportban, hogy a nyitott kérdéseket tisztázhassák. Azóta nem sok minden történt. 2010. júliusában az olasz szemvőszék megállapította, hogy Olaszország jelenleg még a Brenner bázis alagút 20%-át sem tudja finanszírozni, a Veronáig tartó szakaszra nincs is pénz Ausztria jelenleg még értékeli ezeket a költségeket. Ebben a helyzetben Pat Cox új koordinátor tegnap közölte velem, hogy véleménye szerint a 2013-ig fenntartott pénzek, tehát majdnem 1 milliárd euró minden esetben elköltésre kerül, noha a az alagút talán nem is jön létre. Ausztriában alig van már olyan polgár, aki észszerűnek tartja ezt a projektet, és a média folyamatosan kritikusan tudósít róla. Ausztriában már olyan hírek is járnak, hogy csupán egy kis kísérleti projektet fognak, majd ö, alagutat fognak fúrni gázvezetékek ö, átvezetésére, Pat Cox megerősített, hogy ezzel kapcsolatban tanulmányokat szereztek be, és ez felveti a kérdést, hogy a TNT pénzeket vasúti ö, tunelekre, alagutakra, ilyen projektre ki lehet-e adni egyáltalán? Kérdezem önöket, hogy a bizottság ilyen sok bizonytalanságnál a TNT pénzeket már most fel tudja szabadítani. Csak a finanszírozhatósággal kapcsolatban fejezte ki a véleményét, a gazdasági jövedelemmezőséggel kapcsolatban nem problematikus, hogy valamennyi független egyetem, makroökonómiai tanulmány egyértelmű gazdasági vesztességet prognosztizál, mivel a projekt költségei egyértelműen meghaladják annak előnyeit. Hogyha gazdasági vesztességek keletkeznek, akkor ez egy közberuházás esetében elfogadhatatlan, hiszen hiányzik a kutatásra, a képzésre, a hatékony mobilitásra és egyéb közfeladatokra a pénz. Németországban a tenték konzultáció során azt követelték, hogy költséghatékonyság elemzéseket végezzenek. A korábban tervezett TEN hálózat létrehozása 600 millió euróba kerül, és az Európában a vasutak kevesebb árut szállítanak, mint korábban bármikor. Ugyanakkor a polgárok átélhetik, hogy a személyszállításban a vasút egyre rosszabb, a teljes pénz a tenhálózatokba folyik, és a vasútársaságoknál is pénzhiány van. Az olasz vasút abszurd módon nem kínál már nemzetközi összeköttetéseket, 20 év tenté program, most azt követelő, hogy gondoljuk át ezeket a problémákat, olyan beruházásokra van szükség, amely a vasutat hatékonyá teszi, az erre vonatkozó javaslatok évek óta az asztalon vannak. Hiszen a vasút sokkal, vasút továbbfejlesztése sokkal olcsóbban is megtörténhetne, mint a múltban. A második követelésünk egy stratégiai környezet hatástanulmány létre végrehajtása. A polgárokkal perbeszédben ez ahhoz vezethetne, hogy a TENTI hálózatot átgondoljuk. Az Európai keleti bővítésnél, és a megváltozott gazdasági társadalmi viszonyoknál ezt a projektet ki lehetne igazítani. Az Európai Parlament maga is megállapította, hogy a bizottság jogilag kötelezve van a stratégiai környezeti hatástanulmányra. Ennek az lenne a célja, hogy a nagy programokat időszakonként átvizsgálja, helyett, hogy ragaszkodna olyan tervekhez, amelyeket már a valóság régen meghaladott. A Brenneri bázis alagút példaértékű, hiszen 2010-ben már Svájcban építettek egyéb, építenek majd egyéb alagutakat, amelyek ezt az alagutat teljesen feleslegesé teszik. Az olasz szemövőszék is kifejezte véleményét ezzel kapcsolatban, és hogyha 20 év múlva ezt az alagutat elkészítik, már nem lesz prioritást élvező. Most önöki a döntés, Jelenleg a Brenner bázis alagú csak EU pénzekkel kezdhető meg. Még egyszer felteszem a kérdést, a bizottságnak van-e joga arra, hogy az adófizetők pénzét vizsgálat nélkül adja ki, hogyha a gazdasági veszteségek várhatók? Vagy a 171-es cikk arra kényszeríti a bizottságot, hogy a gazdaságosságos, gazdaságosságot erősebben vegye figyelembe. Van-e valakinek joga arra, hogy a közjavakat károsítsa? Be kell tartani az érvényes jogot, és az adófizetők pénzét célszerűen kell felhasználni. Próbáljuk meg a múlt hibáit elkerülni, és együtt a TNT e projektet hatékonyan alakítani, oly módon, hogy gazdaságilag előnyös legyen, és ennek megfelelően átalakítani. Európa polgára és adófizetői hálásak lesznek önöknek ezért. Elnök, köszönöm, megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Tessék. Grazie. Thank you, President. Um, I think... Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a, nem kell bemutatnom ezt a projektet, hiszen mindenki tudja, hogy miről is szól ez a projekt. Már a 70-es évek óta beszélünk a Brenneri bázisalagútról két millió kamion halad el a Brenneri úton minden évben, és a helyi lakosság kérte ezt a mobilitásváltást. Ezen kívánalom alapján jött létre a projekt, amelyet jóvá hagyott a tanács is és a parlament is. 94-ben, majd 96-ban és 2004-ben ismételten jóvá hagyta a parlament, és most pedig jó pár év elteltével, és a 2004-es döntés után hat évvel itt van a projekt, és most már elindulhat az építkezés. A projekt során környezetvédelmi hatástanulmányt végeztünk, méghozzá egy hosszadalmas konzultációs folyamatot végeztünk el, és részletes választ küldtünk. Részt vettem meghallgatásokon, a koordinátorokkal, a helyi polgármesterekkel találkoztam, ellenlábasokkal is, és eh, Pat Kax is találkozott velük. Szoros eh, együttműködés, illetve konzultáció folyt tehát ebben a témában helyi, helyi eh, környezetben. Tudom, hogy mit jelent a hatástanulmány, és tudom, hogy mennyire fontosak ennek a következményei. Ahogyan elmondtam, a petíció benyújtója azt mondta, hogy nem megfelelően kerül elköltésre ez a pénzforrás, de hát költséghatékonysági tanulmányokat végeztünk Ausztriában, Olaszországban, illetve Németországban is, nem is csak egyszer, nem 10 eurós tervekről van szó. Németország jelenleg egy új költséghatékonysági tanulmányt végez minden projekt kapcsán, tehát nagyon is odafigyelnek e, ezekre a kérdésekre, illetve a számbevőszék véleményére is. Ezért úgy érzem, elnök asszony, hogy nincs semmi, amivel kiegészíthetem a vitát, a projekt készen áll arra, hogy elinduljon, és minden kívánt eredményt meg fog hozni. Pozitív hatása lesz a levegő minőségére is, amely, amelyre kívánalmukat kifejezték a, a lakosok. The strategic environment assessment that was raised by... A stratégiai uh, környezetvédelmi felméréssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy ez az eszei direktíva nem alkalmazható a, a tentére, hanem a tagállamokra vonatkozik ez, nem pedig az Európai Bizottságra. Köszönöm. Oké, okay, grazie. Il collega Dorfman. Sí. Kolléga fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig nem csak, mint a bizottság tagja fogok hozzászólni, hanem mint állampolgár, aki nagyon közel lakik valójában a most említett nyomvonalhoz. És, és azon kívül elmondhatom, hogy, hogy minden nap elég sok vonat haladtott el, valójában ott 60 különböző települést érint mindez, mert elsősorban ugye ezekre a településekre vonatkozik ez, és egy hatalmas építkezésről van szó itt a nyomvonal tekintetében. Két-három dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Egy, hogy 1965-ben épült ott az első vasútvonal. Sőt, 1865-ben a szónok javítja, amit mondott, és azután autópálya is épült, körülbelül száz évvel később. Az utóbbi 40 év leforgása alatt természetesen a, a közúti szállítás fuvar óriási módon megnövekedett, mert nem investáltunk be kellő összegeket a, a vasútvonalakba, hanem inkább az autópályákba, ami azt jelenti, hogy több mint száz éves most már ez a vasútvonal, és ugyanakkor versenyképes kell, hogy maradjon a vadonatúj autópályákkal összehasonlítva, és az út hálózatokkal összehasonlítva. És végeredményben az egyetlen módja ennek, az lenne, hogyha befektetnénk a szükséges összegeket, és ha ennek érdekében alagutakat kell lásni, ám legyen, ugyanis a, a kollégák sok érvet felhoztak, de amikor 150 kilométeres sebességről beszéltek, akkor nem látták a szintkülönbségeket, a kanyarokat, és így tovább itt ebben a régióban. Éppen azért még egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet. A panasztevő több tényt jelzett, de szeretném ezeket egy kicsit kijavítani, kiigazítani. Valójában miről van szó? Itt van a szállítás, a fuvar kérdése, teherszállítás például, és ez az a vasútvonal, ahol a legtöbb, a legnagyobb a növekedés, a legtöbb árucikket és, és, vas, és utast szállítják. Ugyanakkor az is igaz, hogy minden vasútvonalra érvényes, amit most mondtam, és az utóbbi években az igaz, hogy csökkent a szállított mennyiség a válság miatt, de ez természetesen csak átmenető, átmeneti jellegű, és már is visszatértünk a válság előtti mennyiségekre, 50 millió tonna árucikk például, amelyik évente áthalad ezen a bizonyos alagúton. És azt is említették, hogy valójában nem lesz rá pénz, kivéve a közösségi alapokat, ami nem igazán így van, mert Olaszország mindent elkövetett, hogy finanszírozni tudja ezt a, az építkezést, és ezeket a döntéseket az elkövetkezendő hónapokban meg is hozzák, és létezik gyakorlatilag egy 500 milliós alap már eleve, tehát a, a forrás létezik. A petícióban az is áll, hogy leállították a felmérési munkálatokat, a kutatási munkálatokat. Ez nem igazán így van, ezt valóban leállították egy bizonyos időszakra, két hónapra, de tovább folytatódik. Tehát ezeket a munkálatokat folytatják, és a tél beköszönte előtt be is fogják fejezni. Ugyanakkor úgy gondolom, elnök asszony, hogy a környezetvédelmi szempontból, ha figyelembe vesszük azt is, hogy az ottani lakosság 400 vonatot lát, illetőleg 400 vonat halad el ott ezen a területen. Tehát ennek vannak kitéve, és ennek a kihatását is figyelembe kell venni, és ugyanakkor a kamionokét is, amelyek szintén a, szennyezik a levegőt, és aztán arra is figyelmet kell fordítani, hogy energiát tudunk megtakarítani, mert a, a, a vonat szempontjából ki lehet egyenlíteni a talajt, sokkal vízszintesebb lesz az alagúton belül, eh, mint ahogy különben lenne. És arról is szó volt, hogy Németországban jóformán senki nem áll a projekt mellé. Végeredményben a, a az építkezési munkálatok befejeződnek két év múlva Ausztriában, és végeredményben senki se tiltakozik, nincsenek ellenlábasok ott, eh, legalábbis az általam eh, ismert információk alapján. Ott van a, a Lisbeth Sub-Tiroli csoport, a dél-tiroli csoport, de nem is tudom, hogy sok többek, többen állnak a projekt mellett, mint ellene, mert ez állandóan változik. Köszönöm szépen, szeretném, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá. Még Hefner urat fogjuk meghallgatni, és azután nagyon röviden, mert az európai médiátor is most már 10 perce várakozik az ajtó mögött. Köszönöm szépen, és ígérem, hogy sokkal rövidebben fogok hozzászólni, mint az előző kolléga. Én nem ellenzem ezt a vonatot, nagyon hasznosnak tűnt, de ez még nem megoldás. Minden projektet külön kell tanulmányozni, és pedig konkrét módon ezt kéri a panasztevő, mert az adófizető pénzét költjük el, és ezt igazolni kell. A Orman úrral ellentétben eh, nem fogok általános érvekkel előállni a, az alagút mellett vagy ellen. Én inkább egy világos kérdést szeretnék föltenni az Európai Bizottságnak, ugyanis nagyon meg vagyok lepve, április 22-én a petíciós eh, bizottságnak adott válaszában erre a kérdésre nem válaszolt. A kérdés a következő, eh, a költséghatóság, hatékonysági eh, tanulmányt elvégezték-e, és ha igen, akkor ez a tanulmány igazolja-e ezeket a lépéseket. Tehát több mint egy erő hasznot hoznak-e ezáltal minden elköltött erő segítségével. Ha a válasz létezik, akkor kérem, hogy a bizottság adja át nekünk ezt az információt, enélkül nem tudunk dönteni. A második kérdésem pedig az, hogy vannak-e már finanszírozási elkötelezettségek az érintett tagállamok részéről. Olasz német és osztrák részről. A harmadik kérdés az alapok, amelyek léteznek a mostan, 2010 és 2013 között, rendelkezésekre állnak-e, ha nem bizonyul kifizetődőnek ez az alagút, illetőleg összekapcsolták-e ezt a két tényezőt a bizottságnál sokkal rövidebb voltam, mint az előző hozzászóló. Kérdez, scusa, nem fa niente. Igen, mondja az elnök asszony. Viszont itt van az ombudsman, és őt is szeretettel kell fogadnunk. Strasza úr, önni a szó, arra kérem, nagyon röviden fogalmazzon. Mert az ombudsman várja a következő napi rendi pontot. Köszönöm szépen, megpróbálok eleget tenni a kérésének. Osztrák szempontból nézve annyit mondhatok a szakbizottságnak, hogy a helyi hatóságok, a tartomány, illetve a szövetségi kormány, és itt egyetértek Bartman úrral, tehát az osztrákok nagy többsége azt szeretné, hogyha gyorsan megépülne a, a bázisalagút, mentesítést várnak minél előbb. Ennyi a válaszom tehát. Köszönöm szépen, nincs több hozzászóló. Káncsán úr, röviden. Annyit szeretnék mondani, hogy egyetértek előző felszólalóval, kollégámmal. Köszönöm, elnök. Akkor a következő javaslatot tenném. Kérdéseket szögeztek a bizottságnak, azt kérem, hogy írásban adja meg a bizottság a választ ezekre a kérdésekre, és amint megvannak a válaszok, akkor eldöntjük, hogy mi is a helyzet ezzel a petícióval. Hiszen nincs időnk arra, hogy meghallgatjuk a bizottság, meghallgassuk a bizottságot ebben a témában. Tehát, hogyha ezt önök is jónak látják, akkor írásban kérjük ezeket a válaszokat, és majd megbeszéljük azokat a koordinátorok ülésén. Most pedig a 14-es napi rendi pont következik. Elnézést kell kérnem vendégünktől, mert hogy megvárakoztattuk, és meg is adom neki a szót a, először is az előadónak ebben a témában. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy itt tekintettel a téma komplexitására kihasználjam a tolmácsolás adta lehetőséget, és anyanyelvemen foglaljam össze a véleményemet, illetőleg előtte elnökasszonyt kérdezném, hogy mikor kell nekünk befejezni, mert a helyzet az, hogy semmiképpen nem szeretném a ombudsman úr elől itt elvenni az időt, ha ő idejött hozzánk, amit köszönünk, és amúgy is megvárakoztattuk, tehát mielőtt belekezdenék, <laughs> kérdezném, hogy hány perc áll rendelkezésünkre, mert ha öt perc, akkor esélytelen, hogy én is elmondjam, és beleférjen az ő kommentárja is. Abbiamo complessivamente... Összességében mostantól 20 percünk van. 20 percünk van, mivel 5 perc plusz időt adnak nekünk a tolmácsok a 18 óra 30-hoz, tehát összességében. Éppen akkor igyekszem nagyon tömören a főbb szempontokat kiemelni. Itt egy nagyon régóta húzódó dosszié ügye fekszik előttünk azt hiszem, hogy nagyon fontos volna az, hogy megtaláljuk a közös nevezőt, és a különböző véleményt képviselő emberek, ugyanúgy, mint a különböző politikai frakciók megegyezésre tudjunk jutni, mert ellenkező esetben egy újabb, ki tudja hány éves procedúrának nézünk elébe, a cél pedig nem ez, hanem hogy ez az ügy valamilyen megnyugtató megoldást nyerjen kompromisszumra reményt adhat az, hogy én úgy látom, vagy az a benyomásom, hogy azok a célok és értékek, amelyek jegyében szeretnénk kitágítani az európai polgárok számára az információhoz való hozzáférés lehetőségét, közösek. Engedjék meg, hogy idézek egy mondatot, Diamandurosz úrtól. Egy, olvastam egy cikket, ahol ő nyilatkozik ezzel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy ez rendkívül tömören jelöli ki a közös célokat és értékeket ebben a kérdéskörben. Ezt engedjék meg, hogy angolul felolvasom, hiszen a cikk is ezen a nyelven íródott következőt mondja Only if European citizens feel that the EU administration is transparent, accessible and accountable will they develop the necessary trust and willingness actively to, particip to participate in the democratic life of the Union. Hát azt hiszem, hogy valóban itt erről a három dologról van szó, transzparencia, hozzáférhetőség és kiszámíthatóság azt hiszem, ezek azok a közös értékek, amelyeknek a jegyében ebben az egyébként régóta húzódó ügyben kompromisszumokat találhatunk. Engedjék meg, hogy távirati stílusban, tehát rövidebben, mint ahogy eredetileg terveztem, kiemeljek néhány olyan pontot, amit én a véleményemben próbáltam megfogalmazni. Ugye a bizottság egy eredendően 2001-ben fogalmazta meg a maga álláspontját, vagy állásfoglalását a kérdésben, aztán később 2008-ban és 2009-ben fogott hozzá, hogy módosítsa a szöveget a Lisszaboni szerződés kívánalmainak megfelelően. Én azt hiszem, hogy itt még bőven van teendő, tehát ezeket a szempontokat ehhez próbáltuk itt felsorakoztatni első szempont a dokumentum fogalma. Azt hiszem, hogy ez ennek az egész kérdésnek a, a kardinális pontja, az idő hiánya miatt hiszen megkapták leírva is, tehát nem mennék bele abba, hogy mi milyen javaslatot tettünk a dokumentum fogalmának a meghatározására, de mindenképpen az volna a lényeg, hogy a dokumentumot, mint hivatalos információt fogjuk fel, ezzel egyfelől a bizottság eredeti álláspontjához képest kitágítsuk a körét az adott dokumentumoknak, amelyek az állampolgár számára hozzáférhetőek kellenek, hogy legyenek, ugyanakkor ne tágítsuk ki észszerűtlen módon addig a szélsőséges álláspontig, hogy minden ami a munkafolyamat során születik, legyen az egy brainstormingról, emlékeztető feljegyzések, átmeneti tervezetek és ilyesmi, tehát hogy az mind nyilvános legyen, mert ez csak kontraproduktív módon azt eredményezné, hogy egy csomó dolog büfékbe, folyosókon kerülne megbeszélésre, és nem írnák le, ez pedig nem, nem cél, és nem is fűződik különösebb érdekehez. Másik szempont, hogy gyakorlatilag az összes olyan intézmény és szervezet, amely uniós szervezetnek tekinthető, belefoglaltassék ebbe a jelentésbe, tehát hogy ne szűkítsük le a kört ezen belül, hanem gyakorlatilag egységesen gondolkozzunk minden típusú információról és minden uniós intézményről. Nagyon röviden, tényleg csak jelzésszerűen tudom most ezeket itt említeni sajnos, de hát végül is le is van írva a harmadik kardinális kérdés a közérdek fogalmának a meghatározása. Itt utalnék a, ugye a Bavarian Lager ügyre, ami ezt reflektorfénybe helyezte, tehát magyarán a bizottságnak ki kellene dolgoznia az eddiginél sokkal konkrétabb és megfoghatóbb és egységesebb formában azt, hogy milyen esetek azok, ahol a közérdek felülírja a személyes védelmét. Ugye itt azért hagyj jegyezzem meg talán kis és sarkosan, hogy nekem furcsa volt az, hogy sokan, akik amellett érvelnek, hogy, mi, hogy minden közérdek, mindent nyilvánossá tenni, szem, semmilyen ö, személyiségvédelmi szempont nem számít. Ugyanakkor azt látom más területeken, mondjuk a terror elhárítással kapcsolatos kardinális jelentőségű SWIFT egyezmény és PNR, tehát ö, egyezmény kapcsán, hogy ott meg ugyanezek a személyiségjogok észszerűtlenül kerülnek előtérbe, ebben nem mennék bele, csak azért ezeket az ellentmondásokat hát némileg nem árt szem előtt tartanunk. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ne váljon PR és politikai propaganda tárgyává ez az egész kérdéskör, hanem valami észszerű és normális balanszot, egyensúlyt próbáljunk megtalálni. Nagyon gyorsan tovább menve a klasszifikációt egységesíteni kell, az nem lehetséges, hogy minden intézmény maga döntse el, hogy mit tekint top secretnek, szikretnek, szenzitívnek, és így tovább. Tehát itt feltétlenül a bizottságnak azt hiszem ki kéne dolgoznia valami olyan egységes paraméterrendszert, ami egységesen minden intézményre utána érvényes a tagországok és az EU viszonya is rendezésre szorul, meddig számítanak a tagországok harmadik félnek, illetve abban a pillanatban, ha átadtak dokumentumot a tanácsnak vagy a bizottságnak, akkor hát minden bizonyal rájuk az uniós szabályok kell, hogy érvényesek legyenek versenyjogi eljárások szempontját ki kéne dolgozni, tehát nem szabadna, hogy a, mondjuk mondok egy példát, a kartelezés esetében a nyomozás érdekeit sértse az információk nyilvánossága. Nem mennék bele, de sok minden elmondható lenne a, az infringement kérdéskörben, tehát hogy ott mi tehető nyilvánossá, mi nem. Ugye ott is vannak esetjogi esetek, és egy utolsó szempont, hogy a az állampolgárok számára a hozzáférés formáját is maximálisan könnyíteni kéne. Ebben is tettünk javaslatokat, a idő hiánya miatt eredendően ezeket el akartam volna mondani, de eltekintek tőle. Ne haragudjanak, hogy ilyen nagyon általános voltam, de egyszerűen az idő nem engedi meg, hogy ezekbe a kérdésekbe hosszabban belemenjek, de körülbelül ezek a szempontok vezettek a véleményem megfogalmazásában. Köszönöm szépen. visto che abbiamo poco... Tekintettel arra, hogy kevés időnk van, és nem szeretném félbeszakítani az ombudsman urat a beszámolója felénél, azt javasolnám, hogy mostantól csak angol nyelven dolgozzunk, és így a tolmácsoknak lehetővé tesszük, hogy elhagyják a termet, hiszen a mediátor úr, az ombudsman úr ebbe beleegyezett, hogy munkánkat most már angolul folytatjuk, ha mindenki egyetért, ezzel így járunk el. Rossz.